a rendelet mindenki számára. Erről szól ez a rendelettervezet. Elnök, köszönöm szépen, Del Castillo asszony, ez a vitának a vége, tehát ma fogunk szavazni erről a témáról. Elnézést kérdek a technikai és szervezésbeli problémákért, amelyek a mai délelőtt során felmerültek, és most át is adom Martin Schulz elnök úrnak az elnöki széket. der Tagesordnung folgt. Most a következő napi rendi pontunk következik. Az Európai Tanács október 15-16-ai ülésének következtetései, különösen a nemzetközi alapok finanszírozása tekintetében, valamint az október 25-ai ülése az állam és kormányfőknek a nyugat-balkáni útvonallal kapcsolatosan, valamint a 2015. november 11-12-i valettai csúcs találkozó előkészületei. Kedves kollégák, vasárnap az Európai Parlament elnökeként Juncker bizottsági elnök meghívására részt vettem az állam és kormányfők találkozóján, amelyen a nyugat-balkáni útvonalról tárgyaltak, ahogy az elnökök értekezletén csütörtökön már elmondtam, tekintettel a drámai helyzetre, helyesnek és jogosnak tartottam azt, hogy Juncker bizottsági elnök Brüsszelben összehívta az érintetteket annak érdekében, hogy mielőbb sürgető módon döntsenek az operatív lépésekről és intézkedésekről. Tusk elnök és jó magam is eleget tettünk a meghívásnak, és részt vettünk ezen a találkozón. Függetlenül ezen találkozóktól azonban a közösségi intézmények keretén belül mindenképpen meg kell kísérelnünk megtalálni a hosszú távú válaszokat a menekültválságra, ezért fontos, hogy ma átfogóan eszmét cseréljünk a különböző találkozók eredményeiről. Hölgyeim és uraim, vasárnap, ha így fogalmazhatok, igen brutális módon vált nyilvánvalóvá az, hogy a nyugat-balkáni útvonalon a helyzet rendkívül aggasztó politikai értelemben is. Tízezrek menekülnek a nyugat-balkáni útvonalon Európa irányába, nincs fedél a fejük felett, éheznek, fáznak. Egy részük napokat tölt kin a szabadban, esőben, hidegben, a külső határainknál, és Jean-Claude Juncker elmondta, hogy a humanitárius katasztrófa veszélye fenyeget a tél közelettével. Ezért is gondolom, hogy a, az a 17 pontból álló cselekvési terv, amelyről tegnap előtt a kora reggeli órákban döntöttek az állam és kormányfők, nagyon fontos, mielőbb végre kell azt hajtani, és további lépésekre is nyilvánvalóan szükség lesz. Mégis a tegnap előtti találkozót sok más résztvevőhöz hasonlóan én is nagyon nagy aggályokkal hagytam el. A találkozón a légkör részben nagyon ijesztő volt, a legnagyobb probléma találkozó után is továbbra is az, hogy ígéreteket tesznek egyesek, amelyeket aztán nem tartanak be. Hogyha kormányok, legyen szó jobboldali vagy baloldali kormányról, a nemzeti önző érdekeket, önös érdekeket fontosabbnak tartják, mint a közös megoldásokat, akkor ezt két fél szenvedi el, egyrészt a menekültek, másrészt pedig károkat okoz ez az európai egységnek is. Ezért most először is az Európai Tanács elnökének Donald Tusknak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Európai Parlamenti képviselő. Az Európai Tanács október 15-e ülését mielőtt ismertetném ennek az eredményét, önökkel szeretném előre bocsátani a következőt. E- az Európai Unió talán a legnagyobb kihívással néz szembe az utóbbi évtizedekben. Nincs kétség bennem a tekintetben, hogy az Európai Unió, amelyet felépítettünk, megváltozhat ettől. És a határok szabad átjárhatósága a Schengeni térségen belül akár meg is szűnhet egy ilyen kihívás nyomán. Sőt, ráadásul földcsúszamlásszerű európai politikai változásokat indíthat el ez a folyamat. És ezek nem pozitív változások is lehetnek. Tehát rendkívüli időkben rendkívüli intézkedések, rendkívüli áldozatok és szolidaritás válhat szükségessé. Az Európai Tanács elnökeként azt gondolom, és hiszek abban, hogy mindenek előtt a tagállamok egységét és az európai intézmények egységét kell biztosítanunk. Együtt tudjuk kezelni ezt a válságot, mert egyéb esetben nem is szívesen gondolok bele az alternatívákba. A válság kezdete óta azt hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos megvédenünk a külső határainkat. Nincs még megállapodás azt tekintve, hogy ezt operatívan hogyan tudjuk végrehajtani, de a prioritás, a vezetők egyetértenek ebben, az EU külső határainak a védelme kell, hogy legyen. Sőt, ez még tovább romolhat, tovább romlott a helyzet, jobban mondva, amióta a tisztelt házat utoljára tájékoztattam. Aleppóból új menekült hullám érkezett, illetve Szíria orosz bombázása nyomán több mint százezer új menekült érkezett néhány nap leforgása alatt. Az Európai Tanács vezetői óvatosan üdvözölték a bizottság megállapodását Törökországgal kapcsolatban, Törökországgal a migráció ügyében. Franz Timmermans biztos úrnak szeretném megköszönni, hogy kidolgozta a szakmai technikai részleteket. Azt gondolom, hogy csak akkor lehet értelmesen alkalmazni a Törökországgal kötött megállapodást, hogyha ez egy valódi migrációs együttműködéshez vezet. És ez nem könnyű. Minden harmadik ország, akár Törökország átveheti a határánk védelmének a feladatát gondolják egyesek, de ez nem ilyen egyszerű. 11 hotspotot hozunk létre Görögországban, Olaszországban november végéig. Ez egy jelentős előrelépés, és nagyon sok élő munkát, illetve erőforrást igényel a Frontex-től és az Európai eh, Menekültügyi Hivataltól kevesebb, mint fele az erőforrások szintje, a kapacitások szintje szükségesnek. A hotspotok témájában őszintén meg kell vitatnunk a működésük módjait. Ez még továbbra is nyitott kérdés. Aztán a határvédelem úgy kell megvalósuljon, hogy a külső határok védelmét szorgalmazók, illetve a szolidaritást sürgető közötti vitát le kell, hogy zárja. A külső határok védelme hatékony kell legyen, az illegális határátlépést meg kell akadályozni, regisztrálni kell minden belépőt, minden menedéket kérőt, és a megfelelő létesítményeket működőképes állapotban kell tartani. Ez nem állítja le a migrációs folyamatot, de jelentősen csökkenti annak a terheit. És ezért a Frontex hatáskörének a bővítéséről döntött a tanács, hogy gyorsabban be tudjon avatkozni, és eredményesebben a határőrizet beválság esetén. És az illegális bevándorlókat pedig a lehetőleg gyorsabban kezelhető eh, helyzetbe kell hozni. A cél tehát az európai határok teljes mértékű védelme. Szeretném méltatni a tagállamok már eddig is dicséretes munkáját a Frontex finanszírozása terén, illetve az Európai eh, Menekültügyi Hivatal támogatása terén. A belső szolidaritás a tagállamok között fejlesztésre szorul, ennek a módjáról meg kell állapodni. Az első lépés a Frontex, illetve a menekültügyi hivatal teljes körű ellátását igényli. Ideértve az ideiglenes áttelepítést is a migráció által legérintettebb tagállamok helyzetének könnyítése céljából. Tisztelt európai parlamenti képviselők, itt nem csak a szíriai menekültekről van szó. Két héttel ezelőtt Valettában az afrikai illetékesekkel, illetve on the migration Két hét múlva a valettai eh, csúcson meg fogjuk vitatni az ezzel kapcsolatos kérdéseket az afrikai vezetők bevonásával és többek között. Tehát konkrét operatív intézkedéseket kiegyensúlyozott módon szeretnénk foganatosítani. A hazatérítés, illetve a tolonc eh, egyezmények terén az illegális migráció megakadályozása érdekében igyekszünk a migráció lényegi okait keresni, és ehhez igyekszünk megállapodásokra jutni az afrikai és az egyéb érintett országokkal, ideértve a legális bevándorlás lehetőségeit is. A célunk az, hogy egyrészt hatékonyan felügyeljük ezt a területet, másrészt a menekülteknek, illetve a családjaiknak tisztességes eljárást, bánásmódot biztosítsunk, illetve jövőt lehetőség szerint a származási országaikban. És végül arra kérjük a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá még nagyobb mértékben az ENSZ menekültügyi fő biztosságának a támogatásához, illetve az élelmezési program támogatásához és a szíriai válság nemzetközi kezelési alapjához, valamint az EU-Afrika fejlesztési alapjához. Elnök úr, tisztelt képviselők, végül szeretnék arról is szólni, hogy Nagy-Britanniával kapcsolatban az utóbbi hónapokban milyen együttműködés eh, zajlott. Egyeztettünk, és Cameron úr részéről üdvözöltük a brit aggályok megfogalmazását, illetve várjuk, hogy november elejéig ezeket megkapjuk írásban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Tuszkor. Most pedig az Európai Bizottság elnöke Juncker úr kapja meg a szót. Igen, tisztelt. Elnök úr, tisztelt Európai Tanács elnöke, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, kedves kollégák! A múlt héten a nyugat-balkáni útvonal mentén azt láthattuk, hogy a menekültek fagyos folyókon kelnek át. This... És ez nem sokára nem csak fagyos folyókat, hanem havat és jeget fog érinteni. A tél közeleg nap ponta. Minden egyes nap számít, és pontosan ez az oka annak, elnök úr, hogy Tusk tanácsi elnökkel egyetemben úgy gondoltuk, hogy össze kell hívni néhány európai tagállam vezetőit és néhány olyan ország vezetőit, akik még nem EU-s tagok, azért, hogy Brüsszelben tanácskozzunk a nyugat-balkáni útvonalról. Nyolc állam és kormányfő vett részt az Európai Unió részéről ezen a találkozón, részt vett Asselborn úr, Luxemburg migrációs minisztere, valamint Hollandia migrációs minisztere, a következő soros elnökség képviseletében. Emellett meghívtam a találkozóra Tusk tanácsi elnököt, valamint Schulz parlamenti elnököt is, annak ér, mert világosan szerettem volna tenni azt, hogy ez a menekült válság nem csak a nyugat-balkáni országokat érinti közvetlenül, hanem az európai intézményeket is, beleértve az Európai Parlamentet, amelynek a támogatására sürgetően szükség van amikor is a, az intézkedések költségvetési vonzatairól van szó. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire hálás vagyok, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság minden javaslatának eleget tett rekordidő alatt, és az Európai Unió számára lehetővé tette azt, hogy a költségvetési döntéseket a gyakorlatban is mielőbb végrehajtsa. Antonio Guterres um, UNHCR belé kollégámat is meghívtam a találkozóra, továbbá Albániát, Szerbiát, Makedónia képviselőjét, és ezeket az országokat különösen érinti a menekült hullám. Az Európai Bizottság megragadta a kezdeményezést, meghívtam ezeket a nyugat-balkáni országokat és valamint a migrációs folyamokhoz kapcsolódó szervezeteket, ugyanis az Európai Bizottságnak nap mint nap kapcsolatot kell tartania az említett felekkel, és gondoskodnia kell arról, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk reagálni a menekültek igényeire és a helyzet kívánalmaira. Tulajdonképpen nem is kellett volna összehívni ezt a találkozót, eredetileg Normál esetben azt kellene látnunk, hogy a nyugat-balkáni országok ahelyett, hogy egymásról beszéljenek, egymással beszélnek. Első ízben sikerült egy asztalhoz ültetni azokat, akik egyébként egymásról szoktak beszélni, és nem egymással, és megkértem őket nyíltan, őszintén, hogy a meglévő problémákat, a helyi, regionális problémákat és a magasabb szintű problémákat is tegyék szóvá, bilaterális kétoldalú egyeztetések során. Szinte túlzó mértékben is eleget tettek ennek a kérésemnek, ami kifelé azt a látszatot kelthette esetleg, hogy az Európai Unió most már teljesen széttöredezett. Normál esetben egymással beszélünk, nem egymásról. Nem csak hogy kivételes, hanem egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy az Európai Parlament tagállamai nem beszélnek egymással. Az, hogy erre egy külön találkozót kellett összehívni, hogy egymással beszéljünk, azt mutatja, hogy az Európai Unió nincs jó állapotban, mert az, amit vasárnap a mi kezdeményezésünkre megvalósítottunk, azt spontán módon kellett volna a tagállamoknak maguknak kezdeményezniük. Az eszmecsere nyílt volt, őszinte, részben igen erőt próbáló, és nem minden megbeszélés és nem minden felszólalás nevezhető egy párbeszédhez való hozzájárulásnak, de sikerült azonban ebben a körben, ebben a formátumban, a különleges körülmények, ugye különleges formátumot követelhetnek meg adott esetben, sikerült valamelyes dűlőre jutnunk, és ezért nagyon hálás vagyok az összes résztvevőnek azért, mert sikerült némileg közös álláspontra helyezkedniük, mert világosá kell tennünk, hogy Európában egymás ellenében nem tudunk eredményre jutni, csak is egymással együttműködve, karöltve. A nagy politikai nyilatkozatok napja volt, egy olyan nap, amikor neki gyűrköztünk, és pragmatikus intézkedéseket próbáltunk hozni, amelyeket azonnal végre lehet hajtani. A vezetők a három fő kihívás ellen próbálnak fellépni. Az első. Kötelezettséget vállaltak, hogy azonnal hajlékot nyújtanak minden érkező menekültnek, hogy mínusz fokokban nem maradjanak fedél nélkül. Élelmiszert, egészségügyi ellátást, vizet biztosítanak nekik az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusára támaszkodva, amennyiben szükséges. Nagyon konkrétan fogjuk nyomon követni, sőt, tegnap már meg is tettük ezt. Horvátország aktiválta a polgári védelmi mechanizmust, ágyakat, téli sátrakat, elektromos fűtőberendezéseket és takarókat kértek. A szolidaritási mechanizmust beindítottuk, hogy fel tudjuk szerelni Horvátországot, és el tudjuk látni a megfelelő segítséggel. A vezetők ezen kívül kötelezettséget vállaltak, hogy a fogadási kapacitásokat 100 ezer megnövelik a nyugat-balkáni területeken. Alexis Tsipras miniszterelnök egyetértett, beleegyezett 30 ezer új hely létrehozásába és az ENSZ menekültügyi főbiztossága további 20 ezer ember ellátásáról fog gondos, gondoskodni. Antonio Gutierrez fogja biztosítani azt, hogy az UNHCR teljes mértékben támogassa ezeket az erőfeszítéseket, hogy 50 ezer helyjel sikerüljön továbbra, tovább növelni a fogadási kapacitásokat a nyugat-balkáni útvonalon. A migrációs áramlás együttes kezelése érdekében le kell lassítanunk ezt az ellenőrizhetetlen áradatot. Regisztrálni kell az embereket, amikor az Európai Unió földjére lépnek, és tájékoztatni kell a meglévő szabályokról a menekülteket, illetve a menedék kérelem következményeiről. Ha nincs regisztráció, akkor nincsenek jogaik. Ez ennyire egyszerű, és a menekülteknek ezt tudniuk kell. Persze a menekülteknek vannak jogaik, és ezeket mindig meg fogjuk médeni, védeni, de kötelezettségeik is vannak. A migrációról való gondoskodás, vagy migráció kezelése az információ cserét is jelenti. A múlt héten a menekültek az egyik országba, a másikba menekültek át, az országok közben újan mutogattak egymásra, beszélgettek, beszéltek egymásról, de nem egymással. Ez pánikpolitika. A megoldás illúzióját kelti, miközben csak ártunk a szomszédunknak és az európai szolidaritást ássuk alá. Véget kell venni, a, véget kell vetni az ilyen szomszédra mutogató politikának, a szomszédoknak segíteniük kell egymást, információt kell cserélni, és a humanitárius kapacitásaikat meg kell, hogy osszák egymással. Hány menekült van még úton? Hol vannak? Hol lépik át a határokat? Merre tartanak? Hány sátorra és takaróra van szükség, mennyit használnak jelen pillanatban, és mennyit tudunk rendelkezésre bocsátani a szomszédunknak. Megdöbbentő hogy egy ilyen óriási erőfeszítést kell tennünk, hogy bizonyos tagállamokat meggyőzzünk arról, hogy tájékoztassák a többi tagországot a menekült áramlatról, ami a, az ő határaik felé tart. Azonban, a, ha csak az észszerűségre hagyatkozunk, akkor is meglepő, hogy ülést kell összehívnunk, hogy arra kérjük a tagáramokat, hogy tájékoztassák egymást a menekültek mozgásáról. Ez is azt mutatja, hogy az Európai Unió jelenleg nincs formában. Közösen kell választ adnunk ezekre az egyszerű kérdésekre, amiket ilyen említettem. Tegnap minden ország, amely részt vett ezen a csúcs találkozón, nemzeti kapcsolattartó pontokat hozott létre, hogy azonnal információt tudjanak egymással megosztani. Ennek a végrehajtását heti szinten fogjuk ellenőrizni, és az első konferenciánk majd ezen a héten csütörtökön már sorra is fog kerülni a nyomonkövetésről. Meg kell erősíteni a határ irány igazgatást, és ahhoz, hogy Schengent meg tudjuk védeni, az EU külső határait meg kell védeni, különösen Görögország, Szerbia, Albánia és a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság között. Erre további rendőrökre lesz szükség, például Szlovéniában. A Frontex segítséget fog nyújtani a migránsok és a menekültek regisztrációjában. Az országok megnövelik az erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy visszatérítsék azokat a migránsokat, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre. Evégett az Európai Bizottság készen áll a visszafogadási egyezményekről tárgyalni olyan országokkal, amelyekkel ezt még nem kötöttük meg. Tovább folytatjuk a munkánkat a tekintetben is, hogy a meglévő, például a pakisztáni visszafogadási egyezménnyel kapcsolatos helyzetet javítsuk. Még egy elem, amely nagyon nagy benyomást tett rám, mielőtt beléptem a terembe. Ez nem más, mint a vita a következő pontról. Gyakorlatilag az összes tagállam, gyakorlatilag kivétel nélkül az összes tagállam felhívta a kollektív figyelmet arra, hogy milyen óriási költségekkel jár ez a politika, és milyen költségei vannak a menekült válság kezelésének. Tökéletesen értem ezeket az aggodalmakat. Éppen ezért október 15-én az Európai Bizottság, amelynek az a megtiszteltetésért, hogy én lehetek az elnöke, azt mondta a tagállamoknak, hogy amikor arról van szó, hogy a költségvetési költségeket, amelyeket a menekültválságra fordítanak, minősíteni kell, akkor mi nagyon komoly rugalmasságot fogunk tanúsítani. A stabilitási paktum alkalmazási szabályaival kapcsolatban, illetve további rugalmassági szabályokat fogunk előirányozni. Kivételes súlyosságú problémával állunk szemben. Ezért elmondhatom, bárhol elmondhatom, minden európai tetőről kikiálthatom, hogy a paktum az nem a régi értelemben vett paktum. Minden erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy a közös európai válságot meg tudjuk oldani, és az országonkénti elemzés rendszere meg kell, hogy változzon annak érdekében, hogy a költségeit tudjuk fedezni a menekült politikának. Tehát nem módosított változatban fogjuk alkalmazni a paktumot, országonként megfelelő elbírálást fogunk alkalmazni. Vannak olyan országok, még a nagyok között is, amelyek nem tesznek elegséges erőfeszítéseket. Hogyha rendkívüli erőfeszítést tesz egy ország, akkor ennek megfelelően kell értelmezni ezt a rendkívüli erőfeszítést. Azok az országok, amelyek nem tesznek további erőfeszítéseket, amelyek nem bizonyítják azt, hogy nagyon komolyan hat rájuk a migrációs politika, ezek nem fogják azt tapasztalni, hogy rugalmasabban alkalmaznánk a paktum szabályait velük szemben. Akik azt akarják, hogy rugalmasan értelmezzük velük szemben a paktum szabályait, azoknak felelősséget kell mutatniuk a menekült válság kezelésében. Kedves kollégák, tudnunk kell, hogy az európai költségvetés korlátozott. forrásaink korlátozottak, úgyhogy ez a rugalmassági lehetőség korlátozott, és el fogunk jutni a lehetőségeink végére költségvetési tekintetben. Az Európai Bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy minden rendelkezésre álló költségvetési erőforrást össze tudjunk gyűjteni az erőfeszítés érdekében. De már így is nagyon komoly megszorításoknak kellett az európai költségvetést alávetni, ezért korlátozottak az erőforrásaink. A tagállamaink, az önök parlamentje, az Európai Beruházási Bank gondolkozzon, kérem én, hogy milyen módja, útja, módja van annak, hogy biztosítsuk azt a további finanszírozási forrást, amivel a válságot, ezt a kivételes helyzetet kezelni tudjuk, hiszen itt kivételes finanszírozási forrásokra lesz szükségünk az elkövetkezendő hetekben. Hölgyeim most uraim, vasárnap egységet tapasztaltunk. A nyugat-balkáni vezetők először ültek le egy asztalhoz és tárgyaltak az előttük álló problémákról konkrét és operatív lépésekről tárgyaltak a helyzet javítása érdekében. Ezek kiegészítik azokat az intézkedéseket, amelyeket az Európai Tanácsban megvitattunk október 15-én, amikről Tusk elnök úr említést is tett, felsorolván a döntéseket, amelyeket október 15-én hoztunk. Október 15-én összhangban azzal, amit a korábbiakban e házban mondtam, egy célom volt. Az, hogy a tagállamokat visszavezessem. Az október 23-án tett ígéreteikhez, a korábbi európai tanácsi ülésen tett ígéreteikhez. Nem volt elég haladás, és bizonyos esetekben távolról sem volt elég a haladás. Két területen különösen előrelépésre van szükség. Először is fel kell gyorsan, gyorsítani az operatív intézkedéseket, a hotspotok létrehozását, és működő képessé kell tennünk az áthelyezést. Ez az áthelyezés nem működik megfelelően, és költségvetési támogatásra van szükségünk. Itt ebben a házban és a tanácsban is mondtam már, hogy a tagállamoknak többet kell tenniük, és gyorsabban kell lépniük, hogy az ígéreteiket teljesítsék azon ígéreteiket, amelyeket szeptember 23-án tettek. Ez alapvető fontosságú, ha operatív döntéseinket végre akarjuk hajtani. A tanácsban a tagállamok azt mondták, hogy betartják az ígéreteiket, és láttunk újabb ígéreteket bizonyos országoktól, de még mindig lassan mozdulnak a tagállamok olyankor, olyan időben, amikor szaladniuk kéne. Nem lassan kéne vonszolniuk magukat, hanem rohanniuk kéne szakértők küldését és az ügynökségek megerősítését ígérték a tagállamok. Szükségünk van, sürgősen szükségünk van ezekre a szakértőkre, hogy regisztráljuk a menekülteket, levegyük az új lenyomatukat és gondoskodjunk róluk a hotspotokon. Az Európai Menekültügyi és Támogatási Szervezet, az EASO több száz szakértőt kért, 20 tagállam 145 szakértőt ígér, de még mindig 2029-re szükségünk van. A határőrizet tekintetében a Frontexnek 775 szakértője van, de 326-ot ígértek csak neki. Ez jó, de hát nem elég. Több határvédelemre van szükségünk. Az áthelyezéssel kapcsolatban. Igen, lassan beindulnak a dolgok, de nem eléggé gyorsultak fel. A tagállamoknak meg be kell tartaniuk az ígéreteiket. Nemzeti kapcsolattartó pontokat kell, hogy létrehozzanak, és kapcsolattartó tisztviselőket kell, hogy küldjenek Olaszországba és Görögországba. 25 tagállam a 26-ból, amely megígérte ezt, még nem tette meg, nem nevezte ki a nemzeti kapcsolattartó pontját. Nyolcan már küldtek tisztviselőket Olaszországba, de csak hárman Görögországba. Kilenc tagállam mondta, hogy legalább 700 embert fognak küldeni, de ne felejtsük el azt, hogy döntés született arról, hogy 160 ezer nemzetközi védelmet érdemlő menekültet fogunk áthelyezni, az ígéreteket be kell tartanunk, különben elveszítjük a hitelességünket. Ilja y euh, három hete úgy döntöttünk, hogy minden költségvetési eszközt a rendelkezésére bocsátunk a jövőben az erre vonatkozó szakpolitikának, tehát Egyszerűen a végsőkig kihasználtuk a közösségi keretet. Gyakorlatilag az európai polgárok pénzéről van szó, 10 milliárd euró plusz forrást bocsátunk rendelkezésre a 2015-16-os menekültügyi költségek fedezésére. Ez tehát egy lényegi szakpolitika számára 10 milliárdos plusz forrást teremte. És a tagállamokban még számos eltérés van. 2,3 milliárd eurót kell a rések kipótlására összeszednünk. 486 milliós keretet kell ezen a területen a szakfeladatokra rendelkezésre bocsátanunk, tehát az össz kiegészítés az 2,3 milliárd. Novemberben, ahogy Donald Tusk úr utalt erre, az afrikai országokkal egy csúcs találkozót szervezünk, és azért vonjuk be őket a menekültügyek kezelésében, mert nem csak nem csak Afrikából érkeznek hogyan menekültek, de afrikai barátunk, barátainknak is szerepet kell biztosítanunk a menekültügyi kérdéseknek a kezelésében. Azt tehát a kérdés, hogy hogyan tudunk felelősségteljes, illetve komoly párbeszédet folytatni az afrikai országokkal, az afrikai vezetőkkel, erről a kérdésről. Valettában tehát komolyra fordítjuk a szót, és nem csak az ígéretek helye lesz ez, hanem be is kell váltani őket. Elnök úr, mielőtt túlhúznám a felszólalási időmet, de hát tudja, hogy nálam ez meg szokott történni. Hadd szóljak még néhány szót Törökországról. Jelenleg közös akcióterven, cselekvési terven dolgozunk Törökországgal. Az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatait az Európai Tanács Donald Tusk vezetésével nem csak, hogy megvizsgálta, hanem pozitívan is értékelte, és az első alelnök, Franz Timmermans, közvetlenül tárgyalt Törökországgal, és mozgásba hozta a dolgokat, köszönöm szépen az erőfeszítéseit, sőt, azon erőfeszítéseit, amelyeket most már siker is koronáz, nagyon jól végzi a dolgát, ugyanúgy, mint a menekült ügyekért felelős biztos Dimitris Avramopoulos is, aki szintén nagyon nagy lendülettel szállt síkra az érintett országokban a menekült válság megoldásáért. Ezért nem is, nincs is szükség arra, hogy most Bajorországból felszólítások érkezzenek arra, hogy a biztos, bizottság elnöke végre vegye kezébe a dolgokat. Hogyha más is olyan aktív lenne éjjel-nappal, mint én, a menekült kérdés megoldása érdekében, akkor azt hiszem már rég megoldottuk volna a problémát, nem engedem, hogy bárki is kritizálja ebben az összefüggésben a bizottság munkáját. Tisztelt kollégák! Törökországgal együtt kell dolgoznunk azon, hogy ezt a közös cselekvési tervet végrehajtsuk. Ezen munkálkodunk, ezen munkálkodik Franz Timmermans, Johannes Hahn, Dimitris Avramopoulos, de az is fontos, hogy most már tovább lépjünk mielőbb. Értem, hogy miért vannak kételyek, miért vannak aggályok, értem, hogy még sok nyitott kérdés a Törökországgal való együttműködés kapcsán. A következőket szeretném csak elmondani. Törökország területén jelen pillanatban két és fél millió menekült tartózkodik, több, mint Európában, több, mint az Európai Unióban, és régebb óta, mint az Európai Unióban. Két lehetőségünk van, vagy azt mondjuk Törökországnak, hogy az Európai Unió tagállamai, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és Törökország között megoldatlan kérdések feszülnek, ami az emberi jogokat illeti, ami a sajtószabadságot illeti, és sorolhatnám még, de jelen pillanatban ennek semmi haszna nem volna. A török kollégákkal folytatott megbeszéléseink során én is, Timmermans kolléga és mások is, a török kormány figyelmét. Persze, hogy felhívjuk ezekre a problémás ügyekre, de fontos, hogy most Törökországgal szolidárisan és közösen foganatosítsuk a szükséges lépéseket, ugyanis Törökország egyetért azzal, hogy Törökországban maradjanak adott tartózkodó menekültek, mindent meg kívánnak tenni annak érdekében, hogy ne induljanak el Törökországból újabb menekült áramok, áradatok Európa irányába, Törökország emellett hajlandó szociális ellátásban részesíteni a menekülteket, és egyetért azzal, hogy a világ minden tájáról érkezett gyermekek Törökországban járhassanak iskolába. Mi értelme van annak, hogyha menekült táborokban szállásoljuk el a menekülteket, miközben nem gondoskodunk arról, hogy valamiféle perspektívája legyen a menekültek gyermekeinek, azáltal, hogy iskolába járhassanak, és valamilyen oktatásban részesüljenek. Tehát tetszik vagy nem, Törökországgal együtt közös erőfeszítéseket kell tennünk. Törökországnak 3 milliárd euróra van szüksége ahhoz, hogy urává váljon a helyzetnek. Az európai költségben ennek egy része megvan, de a maradékot a tagállamoknak kell befizetniük, és a szeptemberi tanácsi döntéshez képest még hiányoznak források. Beszélnünk kell Törökországgal a vízum liberalizációról, a csatlakozási tárgyalásokról, ezen csatlakozási tárgyalások felélénkítéséről, anélkül, hogy az eredeti, még mindig érvényes alapelveinkre épülő követeléseinkről lemondanánk. Szeretném megkérni az Európai Parlamentet, hogy segítsen a bizottságnak abban, hogy mielőbb sikerüljön olyan megállapodásra jutnunk, amely kötelező mindkét fél számára, és amely előmozdítja a helyzetet, máskülönben még csak romlik majd a helyzet. És szeretném azt is elmondani, hogy örülnék annak, hogyha a közös parti őrség témájával mielőbb foglalkoznánk, szükség van egy közös parti őrségre és szükség van arra is, hogy a külső határokat jobban védjük. Szükség van arra, hogy közvetlenül megvalósuljon az információcsere a menekültek irányába, és fontos felhívni a menekültek figyelmét arra, hogy abban az esetben, hogyha menekült státuszra nem jogosultak, akkor vissza kell térniük előbb-utóbb majd a hazájukba, amikor ott lezárulnak a konfliktusok Szíriában és másutt. Köszönöm szépen a figyelmet, és az Európai Gazdasági és Monetáris Unióra vonatkozó kérdéseket majd a továbbiakban szintén meg fogom önökkel beszélni. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy az Európai Gazdaság és Monetáris Unió kiteljesítése területén mielőbb előbbre kell jutnunk, és kérem mindazokat, akik szerintem gódnak, hogy ezen aggályokat tegyék félre. Az Európai Bizottság főként ami a betétek biztosítását illeti. Ez egy társjogalkotási eljárás, tárgyalni fog a parlamenttel, annak megfelelően, amilyen kiváló kapcsolatok léteznek egyébként is a két intézmény között. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm a bizottság elnökének. Most a néppárti frakció részéről Weber elnök úr kapja meg a szót. Tisztelt tanácsi elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt parlamenti elnök úr, kedves kollégák, amikor tegnap felkészültem a mai felszólalásomra, felírtam magamnak, igen, támogatjuk a hotspotokat, igen, támogatjuk a fejlesztési segélyek növelését, igen, mondunk a kvótára, a biztonságos származási országokra, de amikor azt a beszédemet írtam, feltűnt nekem, hogy egy párszor már megtartottam ezt a beszédet itt a parlamentben. Éppen ezért nem a helyzet értékelésével kezdeném ma, hanem a politikai helyzet értékelésével. Az Európai Bizottság vasárnap is világosan tette azt, hogy Európát vezetni kívánja, azt akarja elérni, hogy Európa végre lendületbe, hogy lendületet vegyen, és előbbre jussunk. Ez vasárnap világosá vált. Jean-Claude Juncker azt is világosá tette, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egymásra toljuk a felelősséget, a politikai hangsúlyokat nagyon jól határozta meg a bizottsági elnök, és megszületett Avramopoulos biztos úr idevágó javaslata, és ezt is köszönjük. Az Európai Parlament sok döntés esetében a támogatás, támogatást nyújtott, igaz volt ez a költségvetés esetében, és a frakcióm, frakcióm részéről is elmondhatom azt, hogy a sürgőségi eljárást támogatjuk, például a biztonságos országok tekintetében is, nekünk is érdekünk, hogy mielőbb cselekedni tudjon Európa, és akkor újra eljutottunk a tagállamokhoz, tisztelt tanácsi elnök úr, a megtett ígéreteket nem tartják be. Szeretném, hogyha az Európai Tanácsban a jövőt taglalva nem csak általános politikai filozofálás történne, hanem konkrét kérdésekre kerülne sor, és konkrét válaszokat adnának arra vonatkozólag, hogy a tagállamok mit teljesítettek eddig. Úgy gondolom, ön Tusk úr nagy felelősséggel bír. A jövőre vonatkozólag fontos lenne, hogy a tagállamoktól tagállamokat, szám, tagállamokat számon kérjük, tagállamoktól számon kérjük azt, hogy mit tettek eddig, mely ígéreteket teljesítették, különös tekintettel arra, hogy egyre közelít a tél is. Kedves kollégák, azt láthatjuk, hogy a nemzeti egoizmusok, a nemzet állam kudarcot van, a Ferrás és a Löpen féle Európa az, amely megakadályozza, hogy ne tudjunk döntésre jutni, a jobboldaliak Európája ez, az olyan jobboldaliak Európája, amelyek megakadályozzák, hogy Európa előbbre jusson. Mi európai néppártként elhatárolódunk ettől, mi azt mondjuk, hogy ha Jordánia és Libanon segít, hogyha szegény országok segíteni tudnak, akkor Európának is segítenie kell tudni. Mi Európában büszkék vagyunk az emberi jogokra, és nem csak a keresztény jogokra. Mi néppártként Donald hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az EU külső határainál erős kontrollra van szükség, nem engedhetjük azt, hogy mindenki, aki Európa kapuján kopogtat, be jöhessen Európába, sajnos ez is az igazság része, és hogy ezt a csomagot sikerül közösen végrehajtani, akkor már jó úton haladunk. Hadd tegyek egy pár politikai értékelést is, kedves kollégák, ugyanis a néppárti viták során is sokszor a fejemhez vágják, hogy hát mi a helyzet Orbán Viktorral. Orbán Viktor persze emlékeztetnünk kell arra, hogy milyen fontos a humanitárius bánásmód, ezt a frakcióban is elmondom, itt is elmondom. De mikor az Európai Miniszteri Tanácsban a kvótáról beszéltünk, egy néppárti ö, miniszterelnök ellenezte ezt, Orbán Viktor, és három szocialista, ö, három szociáldemokrata is ellenezte, többek között Románia részéről, Csehország részéről és Szlovákia részéről. Emellett nem hallottam a liberális vezetők részéről azt, amit Angela Merkeltől hallom, hallok, hogy bátran, bátran kell cselekednünk, és eleget kell tennünk a menekült kérdésben és a felelősségünknek. Ne toljuk a felelősséget ide-oda, mindenkinek megvan a maga feladata, mindenki gondoskodjon a saját hazájában arról, hogy ott mind vállalják fel a felelősséget végre. Kedves kollégák, szeretném végezetül még elmondani azt is, hogy egyre elharapózik a populizmus, a szélsőségesek is egyre inkább teret nyernek. Ezek az erők megfélemlítik az, e, az embereket. Itt az Európai Parlamentben egyszer meghoztuk azt az alapvető fontosságú döntést, hogy a demokraták, az Európa barátok együttműködnek egymással, és el lehetetlenítjük ezáltal azt, hogy a szélsőségek a jogalkotásban érvényesülni tudjanak. Az elmúlt év során megpróbáltuk ezt érvényre juttatni. A többi kollégát arra kérném, hogy nemzeti szinten is ugyanígy járjunk el. Aggaszt az, ami Portugáliában történik, és szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon nagyra értékelem azt, hogy az államfő ott megpróbálja megakadályozni azt, hogy a szélső baloldali erők jogalkotási pozícióba jussanak. Ezt a konszenzust fenn kell tartanunk, az Európa barát európai erőket továbbra is rá kell bírnunk arra, hogy együttműködjenek egymással azért, hogy ezekben a nehéz időkben is fel tudjunk nőni a kihívásokhoz. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen!

így félreértették. Lehet, hogy a tolmácsolás nem működött jól magyar nyelvre. Még egyszer elmondhatom, az annál a döntésnél, amikor arról volt szó, hogy fermódon osszuk el egymás között a menekülteket, akkor egy, egy néppárti kormányfő ellenezte ezt, és három szociáldemokrata. Az önök párt kollégája Ficó úr Szlovákiában azt mondta, hogy nem hajlandó megvalósítani, végrehajtani a döntéseket. Én, kedves kollégák, azt kérem, hogy mindkét irányba ne tologassuk egymásra át a felelősséget, hanem egyszerűen lássuk azt, hogy egészen más kérdéseket kell itt megoldanunk. Fontos, hogy kirekesszük a szélsőségeket Portugáliában és másút. Ez a közös feladatunk. So, das Wort hat jetzt für die Köszönöm. Most pedig a szociáldemokraták nevében Pitella úr kapja meg a szót. Presidente Schulz. Schulz elnök úr. Bizottsági elnök úr. Tusk tanácsi elnök úr. Nem hallgathatom el aggodalmaimat. A lehetséges feszültségforrások száma nő, nőnek a bennünket megosztó törésvonalak. Korai lenne halottá nyilvánítani az EU-t. Ezzel együtt aggályosnak találom, hogy Európa ellenes, globalizáció ellenes, iszlám ellenes, Izrael ellenes, migráns ellenes, EU ellenes hangok sokaságát az összes anti fáraszt engem, és aggodalommal tölt el. Ezek a mozgalmak azzal a szlogennel törnek előre, hogy én mindent ellenzek. Mindennel szembeállok. A legjobb módszer ennek a mozgalomnak a megtörésére az, hogyha Európa siker-sikerre halmoz. Ez másképpen nem lehetséges, mint ahogy Juncker úr vasárnap megfogalmazta. Tehát valódi átütő javaslatokkal és megoldásokkal kell előrukkolnunk a balkáni migrációs folyamatok kezelésére is. Tehát Európának meg kell mutatnia, hogy cselekmel. Ahogy például az Európai Parlament ezt megmutatta Schulz úr elnöklete mellett döntés képes a parlament, és meg is tudja őket valósítani, mégpedig gyors ütemben. Tehát Európának le kell küzdenie a nacionalizmus és a félelem vírusait, veszélyét. Ehhez pedig csak bátor, meggyőző intézkedésekkel juthatunk el. Tehát minden Európa párti erőt arra kérek itt a tisztelt házban, hogy ezt támogassa. Hogy egyesítsük az erőinket, és dolgozzunk együtt ugyanis demonstrálnunk kell Európa pártiságunkat, mert a kihívás az, hogy vannak olyanok, akik rombolni szeretnének, és vannak olyanok, akik építeni szeretnének. Építeni az európai eszmeiségnek megfelelően éppen ezért el kell kezdeni végrehajtani a Juncker pontokat, amelyek rendszert alkotnak, és gondoskodnak eh, az ellátásáról a menekülteknek, a hotspot rendszerről, a határok jobb védelméről, Schengen védelméről, az európai polgárok védelméről, nem, nacionalizma, nem nacionalista attitűdökön keresztül, meg hasonló módokon keresztül, hanem azzal, hogy jobb koordinációt hozunk létre a tagállamok között, mert úgy látjuk, hogy ez a probléma. Vasárnap eldöntöttük, hogy jobb koordinálásra van szükség. A menekültek jogait nem mindig tartották be, igazándiból egyfajta nem emberi masszaként kezelték őket, egyfajta áramlásként egyik határtól a másikig azok az országok, amelyek ki vannak téve ennek az ember áradatnak, nagyon sok pénzt kell, hogy költsenek annak kezelésére. Stabilitási alap szükséges és lehetséges módja a, ezen tagállamok megsegítésének. És nem szabad hagyni, hogy egyedül kell, hogy viseljék a terhet. Ami pedig Törökországot illeti, Törökországot be kell vonni a szíriai rendezésbe, egy cselekvési tervet kell létrehozni. Egy dolog azonban biztos, hogy Erdogan kormánynak nem adunk Bianco csekket. Nem lehetetlen a cselekvési tervben együttműködni Törökországgal, és eközben információs szabadság, kisebbségi jogok, emberi jogok vonatkozásában folytatni az eddigi politikánkat. Ahogy ezt Tusk elnök is mondta, a valettai csúcs előestéjén meg kell állapítani, hogy eddig az volt a politikánk, hogy pénzt adtunk az afrikai kormányoknak, hogy állítsák le a menekült áradatot, ehelyett most egy megfelelő partnerségre van szükség, tehát nem csak arra, hogy pénzt adunk az afrikaiaknak, hanem meg kell erősíteni az afrikai intézményeket, demokráciát, fel kell lépni a korrupció ellen, be kell fektetni az oktatásba, és el kell érni azt, hogy a növekedés gyümölcseit tisztességes módon méltányos módon osszák el. Nekünk, európaiaknak többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a válságot rendezzük, mielőtt még túl késő nem lesz. nazionalistica, come diceva Dante, qui si parlà della nostra nobilitate. tehát meg kell oldanunk ezt a problémát. Pitella úr, Krisztofolló képviselő úr szeretne egy kérdést feltenni önnek. Egyetért ezzel? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mi is úgy véljük, hogy a két és fél millió menekültnek Törökországba kell maradnia. Pitella úrhoz fordulok a kérdéssel ha egyetért azzal, hogy a menekült kérdés ténylegesen menekült kérdés, és mindenkit érint, és érinti Törökországot, és hát ebben az esetben azt kell, hogy mondjam, hogy Törökországnak az Európai Unióval szemben úgy tűnik, hogy az az igénye, hogy zsarolni tudjon mások, mást akar elérni. Itt integrációról van szó, értékekről van szó, ezeket sem szabad elfelejteni, arról van szó, hogy az ankarai jegyzőkönyvet is be kell tartania, és ez Törökország dolga az EU el tudja fogadni, hogy nyomás alá helyezik a menekült kérdésben. Itt van az érzékenység és a humanitárius válság. Nem lehet azt megtenni, hogy nyomás alá helyeznek bennünket, Pitella úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kolléga, el kell, hogy mondjam, igen, én egyértelműen kijelentettem, nem értünk egyet azzal, hogy blanko csekket állítunk ki a török kormánynak végre kell hajtani a szerződéseket és az előírásokat, és törekednünk kell arra, követelnünk kell, hogy az emberi jogokat betartsák, az információszabadság és a kisebbségek tiszteletben tartása, ez nem zárja ki egymást. Nem mondhatunk le értékeink védelméről semmiképpen. Az ankari jegyzőkönyvet végre akarjuk helyteni, másrészt segíteni akarunk Törökországnak, nem hagyhatjuk magára a szíriai válságban. Az ECR nevében Kamal úr parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm, ennek úr. A migrációs válság lehet, hogy a címlapon már nem szerepel, de a vitából egyértelműen kiderül, hogy ez nem oldódott meg, és nem is fog a közel jövőben magától megoldódni. A régi érveket magunk között mögött kell hagyni, Európa párt és Európa ellenes, nem ez osztja ketté Európát a tevés vagy a mindentevés sem működik, tehát világosan kell fogalmazni, mit nem szabad tennünk, és mit kell elkezdenünk csinálni. Nem szabad már azt üzenni, hogy mindenkit szívesen látunk, és azokra kell koncentrálni, akik tényleg menekültjogra regáltak. Az emberkereskedők kezébe taszítani őket nem szabad, már otthon meg kell állítani őket egyik nap egy, mindenki előtt megnyitják a határokat, másik nap mindenki előtt megzárják, ennek véget kell venni, arra kell koncentrálni, hogy mit tehetünk együtt. Mert a valósággal szembe kell néznünk méghozzá most, ez nem csak egy migrációs válság ugyanis, nem csak egy menekült válság, hanem egy geopolitikai válsággá válhat nagyon könnyen. Szíriában egy ilyen proxy konfliktus alakult ki, Oroszország mindent megtalál annak érdekében, hogy az unió határain destabilizálja a helyzetet, hogy a Ukrajnáról elterje a figyelmet. A Balkán destabilizációja is fenyeget. Ez a háttér, aminek tükrében kell nézni az Európai Bizottság 10 pontból álló programját. A, a vasárnapi csúcs 17 pontos programot fektetett le, de ezt mind kevés, ha nem teszünk semmit. Először is stabilizálni kell el a válságot. Csak a legveszélyeztetettebb menekülteket szabad befogadni, ahogy azt az ENSZ menekültőgyi főbiztossága definiálja, és meg kell állítani azokat, akik meg ki akarják kerülni ezt a rendszert. De még ezen rendszer mellett is be kell fogadni egyes menekülteket, ez erkölcsi kötelességünk. Mégis egyes országok többet tesznek, mint mások. Egyes országok nem tudnak mit kezdeni a rengeteg menekülte. Vannak, akik sok pénzt adnak erre az ügyre, mások pedig egyszerűen a többi tagállamra hárítják az egész felelősséget. Koordinált fellépésre van szükség, minden ország részvételével. Nem csak az összes uniós országra gondolok, hanem minden országra, nem csak az uniós tagállamokra. Törökország, Jordánia és Libanon nagyon fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a gazdag arab országok és Amerika mikor fog végre szintén részt vállalni ebből a folyamatból. It's a home. E de az unió határain lévő országokat és a balkáni országokat segíteni kell, a határokat meg kell erősíteni, erre pénzt és erőforrásokat kell szánni. Fair, de határozott fellépésre van szükség. A gazdasági migránsoknak a meglévő legális csatornákat kell használniuk, nem lehet megkerülni azokat, akik a legális folyamatokat követik. Nem szabad arra biztatni az embereket, hogy az, akár az életi kockázatására se jönnek ide rá. A szüleink generáció, nagyszüleink generáció két világháborút is túlélt, és ennek az volt a következt következménye, hogy Európában és nyugati világban soha nem volt még ilyen jó világ. A kelet-nyugati hatalom átlevődés, ezek az új kihívások, amelyeket sorolhatnék hosszasan, új megoldásokat kívánnak. Az igazi nagy kihívások akkor tudunk szemben szembenézni, hogyha a szövetségesekkel együttműködünk, de, a, a, de ellentmondunk a diktátumoknak. A nagyszülők felnőttek a feladathoz, a mi gyerekeinknek, az utánunk jövőknek új kihívásokkal kell majd szembenézniük. Itt az ideje annak, hogy mi is szembenézünk a kihívásokkal, vagy a múltba révedjünk. Sok millió ember akar Európába jönni, őket ne hitegessük, hogy Európában van a jövőjük. A roadmapről, az útitervről a fellépésre, az action planre kell áttérnünk. Ne, ne egymásra mutogassunk újra, hanem tényleg kezdjünk el valamit tenni az emberek, az európaiak, illetve a kontinens stabilitása érdekében. Köszönöm. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Igen, tisztelt kollégák! Hát igen, csak megcsúsztunk idővel, erre fel akartam volna hívni a figyelmet, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag már 30 perces késedelemben vagyunk. Gyakorlatilag minden hozzászólásnál tömegesen jelentkeznek köztes kérdésekkel, kékkártyával. Felhívom a figyelmet a kékkártya céljára ezek arra szolgálnak, hogy világossá tegyünk valamit, és lehetőséget adjunk, hogy köztes kérdést tegyenek fel egy hozzászólónak. Egyre inkább azt látjuk viszont, hogy a kék kártyát felmutatják, mielőtt megszólalt volna valaki a következő hozzászóló. Ennek így nincs értelme, ez, arra használják a kék kártyát, hogy plusz időt kovácsoljanak maguknak. Coburn úr kérdést kíván feltenni? Coburn úr kérdést kíván feltenni, nem lep meg egyébként. Nyilván meglepődünk a kérdésén is majd, ezért Kamal úrhoz fordulok, hogy elfogadja a kérdést. Köszönöm szépen. Kamal úr, az egyetlen lehetőség, hogy a határokat védjük az Egyesült Királyság esetében, hogyha ön végre megérti, hogy ez egyetlen lehetőség, hogy a határokat ellenőrizzük, hogyha kilépünk az Európai Unióból. Van-e más módszerük arra, hogy ezt megtegyék? Köszönöm. Coburn úr nagyszerű, hogy figyelt arra, amit Schulz úr mondott, hogy mi a célja valójában ezeknek a kérdéseknek. Igen, e, le, eset, a referendum idején lehetőséget kapnak a válasznak. Igenis, nem ti lesztek azok, akik az oldalvonal mellől meghatározatok, mi történik, majd a kormány reagál. A liberális frakció nevében Ferhofstadt úr. Köszönöm szépen. Egy kis eh, brit vita a brit referendumról. Köszönöm a tapsot. Örülök, hogy meghallgathattuk ezt a kis brit vitát Először is, amit mondani szeretnék Manfred Webernek, ez nem egy verseny, ez egy menekült válság, nem a liberálisok versenyeznek a szocialistákkal és keresztény demokraták. Nem versenyzünk mi itt egymással. Minden, igen, veszítettünk már akkor, hogy nálatok van a kemény fia Morkal és Orbán és Merkel, a, aki szenvedélyesen lép fel, és mindenkinek igaza van a valóság az, hogy itt nem versenyt folytatunk egymással, a populistákkal és a nacionalistákkal versenyzők, akik visszaéltek ezzel, hogy megszabaduljanak Európáról, hogy tönkretegyék az Európai Uniót. Erről a versenyről van itt szó, nem egymás között vitatkozunk. Ezért azt mondom, hogy hagyjuk abba azt, hogy vádoljuk egymást, hogy ez a kormány, meg az a kormány a probléma. A kormányokat jelenti Európában. Ez az, amire rámutatott Jean-Claude Juncker 25 perc alatt. Örülök és hálás vagyok, hogy megtette, hogy részletekben menne elmondta. Amit elmondott, az egy hosszú lista volt hogy európai szinten hogy hozunk döntést, és hogy meghozzuk a döntést, utána a tagállamok nem hajtják végre. Egyszerűen látjuk, hogy nem, a költségvetésben nem tettünk eleget, hogy tisztviselőket akarunk küldeni a külső határokra, nem tettünk eleget. Felsorolt, amiről van szó. Itt nem a frakciók között van a probléma. Arról van szó, hogy a tagállamok még mindig nem értik meg azt, hogy ezt a problémát csak európai szinten tudjuk kezelni. Ezzel kell szembenéznünk ma. Itt össze kell fognunk, nem egymás között kell háborúznunk, hiszen ez csak azoknak jó ott fönt, a kék kártyáiknak hogy támadják az európai projektet, mert egy egzisztenciális válságról van szó, és ezt csak akkor tudjuk megoldani, Tusk úr, persze a tanács dönt. Én úgy gondolom, az itt meg kell védeni az európai határokat. Én is egyetértek ezzel. Ez nem azt jelenti, hogy erődöt kell létrehoznunk, csak arról van szó, hogy együtt Görögországban és Bulgáriában meg kell védeni a tengeri határainkat. Regisztrálni kell a különböző menekültöket, és ki kell alakítani a helyszíneket, a befogadó pontokat, hogy jó körülmények között tudjuk elhelyezni őket, és nem úgy, ahogyan a képek mutatták az elmúlt napokban és hetekben itt különbséget kell tenni a között, akik tényleges menekültek és gazdasági menekültek. És eh, akkor szervezhetjük meg a hazaszállítást. Tusk úrhoz fordulok egy kéréssel, működjünk együtt. Nem az ön hibája, a tanács az, amelyik legkésőbb decemberben el kellett volna dönteni, mit tegyen. Már akkor kellett volna dönteni, hogy megvédjék az európai határokat. Nincsen bolgár, nincsen görög határ, itt van a francia határ, a holland határ, a német határ, ezek mind egyformák. E közös határokról van szó. Igenis. Ez az, amit önöknek kell eldönteniük. Itt arról van szó, a balkáni útvonalat le, kell, le lehet állítani, itt a bolgár határól indul ez, a Görögországból indulnak a menekültek, ott kell létrehoznunk az európai határt, és a parti védelmet, és ott el kell kezdeni regisztrálni, és ugyanakkor, ahol lehet, megfelelő helyszíneket kell kialakítani. A második pont, amiről beszélni akartam a tanácsban, azt javaslom, ne adjunk karácsonyi szünetet a tanácsnak, hogyha nem tudnak most dönteni a közös menekültügyi rendszerről, akkor nem kapnak karácsonyi szünetet, hogyha a közös gazdasági migrációs rendszerről nem tudnak dönteni. Mindenki tudja, hogy egyszerűen visszaélnek a menekültügyi rendszerrel. Erről van szó ez a tét valójában. Decemberben van egy néhány hét, ne adjunk szünetet, tartsuk, tartsuk őket az épületekben, ezekben a kelet-európai épületekben, és Európában máshol is, és hozzuk meg a szükséges alapvető döntéseket. Tuskor az utolsó kérdésem, tudom, hogy ön támogatja ezt. Hozzuk meg a szükséges döntéseket, adjunk Mogherini asszonynak mandátumot arra, hogy kezdeményezzen a saját szintjén, hogy igazából a forrásokat vizsgáljuk meg, ahol a válság születik Szíriában, ott a konfliktus, évek óta szenvedünk ezzel a konfliktussal. Itt az ideje, hogy az Európai Tanács adjon egy mandátumot Mogherini asszonynak, hogy Európa nevében lépjen a helyszínen, mert bosszantónak, dühítőnek tartottam Bécsben Mogherini asszony, ön ott volt néhány nappal ezelőtt Bécsben, Európa közepén van egy tanácskozás Szíriáról, és ki vesz részt? európaiak nincsenek az asztalnál. Ez úgy fest, mint a 1815-ös Bécsi kongresszus, és mi meg nem vagyunk ott. A 21. századról van szó. Európában csináljuk, és még részt sem veszünk az Azori szigeteki csúcson Barroso úr szervezte Irakról, és európaiak nem vettek részt, nem ültek ott az asztalnál. Itt most Euró... ez persze nem Európa közepén volt, hanem Európa szélén. Ezért azt mondom, hogy adjunk mandátumot Mogherini asszonynak, Mogherini asszony ön pedig éljen a lehetőséggel, nyissa ki az ajtót ezeken a találkozókon, és tépje fel az ajtót, menjen be, és képviselje az európai pontot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ferhofstadt úr, Ederich úrnak van egy kérdése, meglepő módon önhöz. Önhöz, igen. Ever, Everich úr. Question. Ez most tényleg kérdés lesz. Verhofstadt úrtól tisztázást kérnék. Ön, ön azt mondta, hogy szörnyű emberek vagyunk, mert vitatkozni szeretnénk, és azt mondta, hogy mi mindent ellenzünk, amit önök szeretnének, több államot, több immigrációt. Mi valójában nem mindent ellenzünk, hanem itt, ezen a fertájon egy csomó dolog mellett vagyunk, a demokrácia mellett, a szabadságok mellett, a nyilvános vita mellett, és önök viszont nem. Ez az igazság, ezért fontos a kék kártya, ezért fontos a vita, és ezért nem szereti ön a kék kártyát. Nekem semmi bajom nincsen a kék kártyával, különösen azért, mert kékek, ami a frakciómnak a színe. Az kék ráadásul az Európai Unió színe. Amikor ön ön lóbálja a kék kártyát, akkor az EU színeit lóbálja. Imádom a kék kártyáit, folytassák csak. Für die Vereinigte Linke hat jetzt das Wort Herr Iglesias. Iglesias úr, az Egyesült Baloldal nevében. Muchas gracias, señor presidente. La primera... Köszönöm, elnök úr. Először 15 hónappal ezelőtt szólaltam fel a GUE frakció nevében. Nagy megtiszteltetésként éltem azt át, és annak idején indultam ön ellen a parlament elnöki eh, pozíciójáért is. Azóta láttunk eh, komoly változásokat Európában, és mi magunk is megpróbáltuk megváltoztatni, eh, mégpedig úgy, hogy ne legyen bűntársa a gazdagoknak, illetve az erőseknek, hatalmasoknak a szegények ellen. Én azt gondolom, hogy ezt a harcot, amit 15 hónapja kezdtünk, azt folytatni kell. 15 hónappal ezelőtt arról beszéltem, hogy um, a spanyolok harcoltak a fasizmus ellen, azok akkor egy szociáldemokrata Európát szerettek volna, egy olyan Európát, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. Hallottunk azóta ebben a teremben is idegen gyűlölő hangokat, és én akkor azt mondtam, hogy ezek nem nyerhetnek hallottam, ezen kívül ö, álszent megszólalásokat láttam, krokodilkönnyeket, amikor emberi jogokról beszéltek egyesek, Weber úr ön azt mondta, hogy mi történhet Portugáliában, de mégis nekünk figyelembe kell vennünk az emberek véleményét, nem? Tehát a portugál emberek véleményt mondtak, önnek ugyanez nem tetszik, de jó lenne, hogyha az lenne Portugáliában, amit ott a lakosság akar. 15 hónapja próbálom a tükör előtt gyakorolni az önnevét. Verhofstadt úr, nem sikerült megtanulnom. Az igaz, hogy az Európai Unió egyet értett, megegyezett eh, az emberi eh, jogokban, illetve eh, bizonyos alapelvekben, ehhez képest a nyomor az folytatódik. Ön itt a háborúról beszél, europeos. No podemos olvidar lo que A kapuk előtt háborúktól menekülő emberek állnak. Mi el sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent a háború, szegénységet, nyomorúságot. Hogyha megalázzuk az ajtón kopogtató embereket, akkor magunkat alázzuk meg, itt munkáltatók jogairól, szociális jogokról, e jóléti államról van szó. Tehát nekünk rá kell bírnunk a kormányokat, hogy többet tegyenek Juncker úr, ön pénzügyminiszterként, titkos tárgyalásokat folytatott multinacionális cégekkel arról, hogy mindössze 1% adót fizessenek, miközben a polgárok iszonyatos adóterhek alatt nyögtek. Juncker úr és Pitella úr illetve Pitella úr és a többiek tették lehetővé azt, hogy Juncker úr itt elnök lehessen. A néppárt és a szocialisták együtt dolgoztak azon, hogy Juncker úr elnök legyen. Tehát Pitela úr ne állítsa azt, hogy ön az emberek pártján áll, ehelyett inkább hagyjon fel ezzel az átkozott koalícióval. Most Spanyolországról szólva azt szeretném, hogyha a spanyol kormány megszabadulna az olyan emberektől, mint ön, no se resuelve con policía, se res... a menekült válságot nem lehet könnyekkel és itt kitalált politikákkal megoldani. Felelősségteljes munkára van szükség, a békért kell küzdenünk, segítenünk kell a nyomor elől szabadulóknak, és ne játszunk Európa méltóság. Das Wort, das Wort hat für die Fraktion der Grünen jetzt. A zöldek nevében Harms asszony. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Weber kolléga. <clears throat> Hogyha tényleg konstruktív megoldásban érdekelt akut helyzetben is ezt kíván hozzájárulni, akkor Zéhofer urat hívja fel, kérem, mondja el neki, hogy ahelyett, hogy a nyilvánosságban elkezd trombitálni, fogja meg a telefonkagylót, és Feynman úrral és Merkel asszonyjal próbálja meg telefonálni. Szerintem az ő pozíciója ezt lehetővé teszi, és ez mindenkinek használna. <clears throat> Egyébként pedig Elsőként eh, itt a vitában egy dolgot szeretnék tisztázni. Nem gondolom, hogy elsősorban az Európai Unió mély válságáról kéne vitáznunk. A válság és a háború ez az, ami az Európai Unión, van, Unión kívül van pillanatnyilag. Számos más nép sokkal nagyobb és több problémával kell, hogy küzdje, mint az Európai Uniónak eddig és hogyha nem hagyjuk abba azt, hogy először magunkról, a mi nehézségeinkről beszélünk, akkor nem leszünk képesek arra, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy Szíriában, a környezetében, vagy a Szahara alatti térségben, vagy a mediterrán térségben valamilyen változás következzen be. Időközben számomra ijesztő tulajdonképpen, hogy mennyire saját magunk irányába orientálódunk a vitában. Itt ez a probléma nyomás, amiről beszélünk és amiről vitázunk, ez tulajdonképpen eredménye egy saját magunkra irányuló rossz migrációs és menekültügyi politikának, amit évtizedeken keresztül folytattunk az Európai Unió, túlságosan sokáig alakított ki kényelmes helyzetet a Dublini rendelettel, amely bezárkózásra és a problémák kirekesztésére, a szomszédos országokra való áttolására koncentrált, és hogyha a hajók nem ébresztettek fel bennünket, nem ráztak meg bennünket, amikor elsüllyedtek, akkor közömbösséggel láttuk azokat a problémákat is, amelyek itt a környékünkön délre kialakultak. Nem könnyű persze ebből az üzemmódból kilépnünk, amikor bezárkoztunk és közömbösek voltunk, de azt hiszem, hogy az EU elég erős ahhoz, hogy ezt megtegye, ha végre abba hagyjuk azt, hogy az Európai Uniót szétbeszéljük ebben a kihívásban. Juncker úr, helyesnek tartom a döntést, hogy tegyünk többet a helyzet javítása érdekében Törökországban, illetőleg más szomszédos országokban is. Szíria szomszédos országairól van szó. De ami hiba, és ez régi hiba, az az, hogy ahelyett valami fontosat tegyünk, helyeset tegyünk, megint csak szövetséget kötünk egy olyan férfival, aki a saját országában azt teszi, ami a legrosszabb. Itt Erdogan úrról beszélünk, miközben mi itt vitát folytatunk, egy nagy média csoportot szállnak, meg Törökországban a rendőrök, ez a cél, és AKP emberek irányítása alá helyezik ezt a média csoportot. Tehát alaposan fontolják meg, hogy mit lehet tenni Törökországgal. Igenis fontosnak tartom, hogy elmúlt hétvégén a Balkán csúcsra sor került, és áttörésnek érzem, hogy végre elismerik, hogy ahogy a, a helyzet kialakult korábban Magyarországon, vagy most a Balkán útvonalat látjuk, egy humanitárius katasztrófát látunk, és az Európai Unió most felelősséget visel ebben a helyzetben, azért, hogy jobban gondoskodjunk a hozzánk menekülő emberekről. Egyébként azért jönnek ide, mert tönkre mentek a saját országok, és az Európai Unió egy olyan térség, egy olyan terület, ahol a polgárok érdekében működnek a dolgok. Csak aláhúznám még egyszer, hogy én is azt gondolom az akut szituációkezelés mellett hosszú távú változtatásokról is el kell gondolkodnunk. Mi lép Dublin helyébe, hogyan alakítjuk a jövőbeli menekültügyi és bevándorlási politikát Európában, illetőleg hogyan szervezzük meg a határainkat méghozzá oly módon, hogy ne a kirekesztés, a bezárkózás vagy militarizálás legyen, az, amit teszünk, mint a Frontex például részben, hanem az emberi jogok, a nemzetközi jog legyen az, ami irányít bennünket. Egy újfajta nyitottságot, egy igazságos nyitottságot biztosítsunk, amikor kialakítjuk ezt az új európai határpolitikát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Harms asszony, az EFTD nevében, Farázs úr. Elnök úr, ez a migránsválság úgy tűnik, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, valóban egy egzisztenciális válság ez. Fel kell tennünk tehát magunknak a kérdést, mi az igazi természet ennek az egész európai projektnek. Sokat hallottunk ma a jogokról. A demokratikus jogokkal mi újság, hiszen egyre inkább autoriter Európai Uniót látunk, amely a demokratikus jogokat lábbal tiporja, és utána pedig erről beszél minden egyes alkalommal, amikor válság alakul ki, akkor a nemzeti demokrácia kerül háttérbe. Berlusconi úr esetében is láttuk, ezt euroszkeptikus volt, és egy báb miniszterelnök vett át a helyét. Ugyanezt történt Görögországban 2011-ben Papandreou úr népszavazással fenyegette az Európai Uniót, az Eurózóna tagsággal kapcsolatban egy pucs nyomán egy bábkormányt állítottak fel. A válság most ebben az esetben Magyarország a legerősebb hang, és egyértelművé tették, hogy nem akarnak kapni a kvótákból, és végül addig trükköztek, amíg csak el kellett fogadni azt, amire nemet mondtak. G- Cipras úr pedig választásokat nyerve eh, eljött ide az Európai Parlamentbe, és eh, eh, azt mondták itt, itt neki, hogy, hogy a választási programja egyszerűen tartatatlan. Portugália esetében megint egy teljesen elképesztően új dolgot látunk, egy baloldali többség szocialista portugál tervet vezetem ember közben a portugál elnök a, a, azt mondja, hogy Európa ellenes erők, ezért nem foglalhatják el a hivatalokat, és a, a miniszterelnök, az Európa Párti miniszterelnök maradhat hatalmon. Ez tulajdonképpen egy modernkori verziója a Brezsnyev doktrinának. Pontosan ez történt az volt Szovjetunióban, ami Görögországgal és Portugáliával történik, tulajdonképpen nem más mint az, hogy addig van demokratikus joga egy országnak, amíg támogatja az európai projektet. Ha nem támogatja, akkor megvonják tőle ezeket a jogokat. És talán ez nem kell, hogy meglepő legyen, hiszen Juncker úr már megmondta korábban, hogy demokratikus döntés nem lehet az európai szerződéssel szembe menően. És a német pénzügyminiszter Schäuble úr is elmondta, hogy a választások semmin sem változtatnak, vannak ugyanis megváltoztathatatlan szabályok. A bárki, aki hisz a demokráciában, Portugália, kell, hogy legyen valóban az utolsó csepp a pohárban. Az igazi figyelmeztetés, hogy ez az egész európai projekt önmagát védi, és végül tönkreteszi majd az emberek egyéni jogait és a nemzetek jogait. Az én hazám mindig is hit a parlamenti demokráciával, méghozzá olyan erősen, hogy az elmúlt két évszázadban mindent feltette egy lapra a demokráciáért. Nem csak Nagy-Britannia, hanem Európa kedvéért is vívtuk ezeket a harcokat, és mindazokért, akik hisznek a demokráciában, akik új újra el akarják, el, hogy eljöjjön a demokrácia. A brit népszavazás egy valóban le kiváló esély. Lauristin, bitteschön. Parancsoljon. Farage úr, ön összehasonlította a portugál helyzetet a volt Szovjetunió helyzetével. Na most önnek erről nincsen személyes élménye, én nekem van el tudnám mondani, hogy Brezhnev vagy bárki más szovjet vezető szembe kellett, hogy nézzen eh, demokratikus választási kimenetellel bármely eh, szovjet köztársaságban? Well, hát a magyar forradalom idején ugyan még nem voltam életben, de ez megfordult, aztán hasonló történt 1968-ban Csehszlovákiában. Eh, de miről szól a Brezsnyev doktrina, elevenítsük fel. Eh, a szocializmussal ellenséges erők, amikor megpróbálják a szocialista ország fejlődését visszatéríteni a kapitalizmus felé, akkor az nem csak az adott ország problémája, hanem közös probléma, és minden szocialista kormány, illetve ország problémája. E, tehát itt a szocialistát húzzuk ki, és tegyük be azt, hogy az Európai Unió helyette, és akkor e, nagyon is passzol ez az egész dolog. Das Wort hat jetzt für die a következőkben az ENF frakció nevében de Graaf úr. elnök úr. A szövetségi kancellár asszony Merkel meglátogatta a törökországi szultánt. Törökországnak be kell szállnia abba, hogy megállítsuk a menekült áradatot. Vége a demokráciának. Németország dönt az EU nevében, és befogadja az ottomán birodalmat. A határok áteresztőek természetesen, a belső határok helyreállítását viszont nem akarják. Az európai elit inkább az ankarai szörny kezébe adja a sorsát. Erdogan a saját lakosait bombázza, megszünteti a demokráciát, a vélemény szabadságot, a szólásszabadságot is hatályon kívül helyezi e közben. A törököket sikerült kiűzni a Balkánról, ezzel vége volt a keresztény lakosság gyilkolásának, legyilkolásának, de most megfordulnak a dolgok mindenhol. Az történik, hogy a gyerekeket eladják, zsákmányként a nőkkel kereskednek, gyilkolnak és kínoznak. Merkel asszony és azt mondja, hogy az iszlám Európa része, viszont ezzel aláássuk a humanista értékeket itt Európában. Most társtettessé vált az nőkkel szembeni erőszak, a keresztényekkel szembeni erőszak, ez az, amit látunk számos helyen, és egyik településről a másikra ismétlődik a dolog. Ez a nyugat vége. Ennek véget kell vetni, le kell zárni a határokat, és a Törökország nem lehet soha tagja az Európai Uniónak. A függetlennek nevében Doc asszony. Uh, Köszönöm, elnök úr. Hallgatva a ma délelőtti vitát, remélem, hogy egy reálisabb megközelítést alkalmazom majd az európai nemzetek migrációs problémával való szemlélásában, hiszen Európa felé százrek tartanak. Tudom, hogy sokan üldöztetés elől menekülnek Európába, de attól tartok, hogy egyes európai nemzetek kezdeti öm, válasza öm, a bűnözők kezére sodorja majd ezeket a menekülteket. Tusk úr arról beszélt ma reggel, hogy a határokat kell biztosítani és őrizni, arra jutva, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodások ellenére senki sem veheti át a helyünket, a külső határainkat magunknak kell megvédenünk. Juncker úr pedig azt mondta, hogy a, a, az emberek ellenőrzés nélküli áradatát valahogy ellenőrzésünk eh, alá kell vonni. Hogy valóban ez az új megközelítés, akkor az üdvözlendő, de ez csak részben megoldás a problémára. Kettős megközelítés van szükség, stabilitás a eh, származási régióban és a gazdasági növekedés elősegítése ott, ahonnan menekülnek az emberek. Ugyanakkor egyes politikai vezetők eh, hozzászólásának hangneme zavar engem. A, a Weber úr általánodatokra reagálnék. Mi nem a szélsőségek nemzete vagyunk, hanem együttérző emberekből álló ország, akik a kormányzatotnak arra adtunk mandátumot, hogy segítsen a válság megoldásában. Mi vagyunk a második legnagyobb bilaterális donor a, a szíriai menekült válság kapcsán. Egyik azon kevés országnak, aki valóban a milleniumi fejlesztési célokat is teljesíti. Végezetül szégyen teljesnek érzem, hogy a tanács és a bizottság elnökétől sokat hallottunk arról, hogy az európai nemzeteknek mik a szerepe, és hogy még több finanszírozást várnak ezen országoktól, nemzetektől. Az öbömenti arab államok szerepéről semmit nem beszéltek, pedig nekik is szerepet kell szállni ezen nehéz probléma megoldásában. Itt az ideje annak, hogy ők is vállalják a felelősségüket, elkölcsi felelősségüket, hogy segítsenek nekünk megoldani ezt a válságot. Köszönöm. Das Wort hat jetzt für Következőkben a néppárt nevében Rajl úr. Nos, újra nekifutok. Elnök urak, kedves kollégák! Ez egy óriási probléma a menekültek kérdése, és hogyan bánunk ezzel. Vitathatatlan ez. Ami engem nagyon zavar, hogy reggeltől estig az egyik oldalt azt hallom, mennyire nehéz a helyzet, mennyire bonyolult a helyzet, mások pedig a hibásakat nevezik meg ki a felelős, a harmadik pedig elmondja, hogy mit csináltuk a múltban rosszul, tanálkozik a tanács, aztán egy néhány konkrét javaslat találnak, intézkedésre állnak elő, és nem történik semmi ez az, ami az embereket felhúzza. Politikusként az a dolgunk, hogy megoldjuk a problémákat, és ne megtárgyaljuk, és egymással veszekedjünk. Meg kell oldani a problémákat, és biztos vagyok abban, hogy az emberek egészen másképp bánnak a menekültek problémájával, hogyha látják, hogy az működik, amit a politikusok beterveztek, és azt kell tenni, ami teljesen szokásos. Ha megállapodtunk valami van, akkor azt végrehajtjuk. Tudom, hogy ez egy probléma, amivel az Európai európai politika mindenhol találkozik sok problémánk nem lenne, hogyha betartanánk azt, amiben már döntöttünk a mindenkori testületekben, és akkor nem kellene újra bosszankodni az egészen. Ezért nagyon hálás vagyok azért, hogy az Európai Bizottság a vasárnapi találkozót megszerezte, hiszen erről beszélünk. Konkrétan azt mondta, üljünk le az érintettekkel, mondjuk el a véleményüket, határozok meg, ki mit csinál. Persze nem mindenki vett részt ebben, nem mindenki szállt be a megoldásba. Nem volt ez egy olyan ülés, amely kritériumokat mindig teljesít, nem minden döntés a leghelyesebb, vagy nem az elérhető maximum, de konkrét dolgokat határoztak meg végre, amik segítenek az embereknek, amik segítenek megoldani a problémát. Egyetlen elvárásom van most már csak, hogy akik ott voltak, bizottság, parlament, tanács, és a tanácsnak van itt a legtöbb dolga világos, tegyék meg azt, amit, amit megígértek. Pénzt fizetnek, a bizottságnak megadják a cselekvési lehetőséget, és utoljára, de nem utolsósorban gondoskodjanak arról, hogy a Frontex csoport dolgozni tudjon, hogy megkapják azt, amivel működni tudnak Hogyha a tagállamok ezt nem oldják meg, akkor nem tudom mit tenni, meg kell adni az eszközöket. Köszönöm szépen, első lépés volt ez, de mivel az első lépésről beszélek, lesz majd második is. És az első helyes volt. Kedves kollégák, mielőtt megadnám a szót fenyefajonnak, Szeretném, szeretnék Önökhöz fordulni egy kéréssel. Kérem, nagyon szépen kérem Önöket, hogy a hozzászólási időt tartsák tiszteletben. Nagyon nagy késésben vagyunk, szavaznunk is kell majd, és e, Juncker és Tusk úrnak is adni kell majd válaszadásra lehetőséget. Maga a szavazás sem e, könnyű ügy, arról nem is beszél, hogy háromtól egy másik vitát kell kezdenünk, ezért még egyszer kérem önöket, hogy tartsák tiszteletben a hozzászólási időt, most pedig Tanya Fajónak adom meg egy percre a szót. Köszönöm, elnök úr. A szlovén határon befogadó állomásokon jártam. Fáradt menekültek itt láttam. Mindenki láthatta ezeket a felvételeket és kik azok, akik a hideg folyóba terelték őket vissza az éjleple alatt. A Horvátországnak nem kell tartani magát az európai szabályokhoz. Toleranciáról és hitelességről beszélve, hogy lehetünk hitelesek akkor, amikor az európai vezetők elássák az én hitelességemet? Elfogadhatatlan, hogy bánnak a menekültekkel. E, az elmúlt tíz a 80 ezeren érkeztek Szlovéniába. Ez olyan arányaiban, mint hogyha 3 millióan érkeztek volna Németországba. E, Téldre kényszeríti majd a Szlovéniát, káoszhoz vezethet az előrejelzések e, szerint egyre, egyre inkább előtérbe, előre törnek majd az idegen gyűlölő szélsőségesek. Kérem, eh, hagyják, hogy a döntéshozók meghozzák a szükséges döntéseket. Köszönjük szépen, Legutko úr, kettő percben. Uh, thank you, ladies and gentlemen. Uh, Köszönöm, hölgyeim és uraim. A számok számítanak, ugyanakkor nem jönnek ki a számok, mert eh, azt mondták, hogy idén mintegy 700 ezer migráns eh, érkezik, de azt is mondták, hogy 800 ezre jönnek csak Németországba. És hogy minden nap 5000 ember lép be Ausztriába, illetve a Balkán országok területére, és hát nem kell nagyon tudni a matematikát ahhoz, hogy azt lássuk, hogy az első szám, tehát a 700 ezeres, az valószínűleg a valóságban sokkal magasabb. Merkel kancellár ebben a teremben azt mondta, hogy az elkövetkezendő napokban, eh, években mintegy 60 millióan fogják elhagyni az otthonukat, és keresnek majd új jövőt máshol. Tusk úr pedig azt mondta, hogy ami most történik, az összehasonlítható a nagy népvándorlások korához. A 60 milliónak a harmada Európa felé tarthat az, elmúlt, az elkövetkezendő években, ami egy közepes méretű ország teljes lakosságának felel meg az EU-ban. Mit tehetünk tehát ezzel a számokkal? Először is meg kell akadályozni, hogy ezek a számok valósággá váljanak. Én azt gondolom, hogy a politikusok megpróbálják elleplezni a súlyosságát ennek a problémának. Az EU javaslatai egyébként pedig nem megfelelőek. És megvan bennem az a kellemetlen érzés, hogy az eszközök leginkább arra szolgálnak, hogy az EU lenyomja a tagállamokat, miközben Európa nem igen állt még ilyen kihívás előtt a második világháború vége óta. Tehát ez a stratégia megbukott, ugyanakkor nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. Köszönöm, Döpré úr következik, 1 perc 30 másodperc. Elnök úr, először is szeretnék gratulálni a bizottságnak eh, azért a kezdeményezésért és 17 intézkedésért, amit elfogadtak. Azok, akik, eh, mint önök is látták ezeket a szörnyű eh, képeket a migránsokról, a gyerekekről, nőkről, azok tudják, hogy itt egy humanitárius válság van. Két dolgot azért megjegyeznék. A külső határ az egy közös határ. Erre, erről beszéltek is, és amit, ami közös, azt közösen kell kezelnünk a Frontex a jelenlegi statutumával és eszközeivel nem tudja ezt megtenni. A Frontex most valójában egy törpe, Eh, amely a tagállamoktól kér eh, embereket, eh, hajókat, helikoptereket. Nem egy olyan, ő csak egy olyan operátor, amely gyakorlatilag szervez. A Frontex statútumát tehát alapvetően meg kell változtatni, és egy valódi határőr szervezetet kell kialakítani. Önök arról is beszéltek, hogy a tranzitállamokkal, különösen Törökországgal együtt kell működni. E, ebben egyetértek, de Erdogannal e, tárgyalni, aki valójában törököket bombáz a terrorizmus e, elleni háború örve alatt, és közben pedig szörnyű dolgok mennek Törökországban, ez egy kockázatos politika. Törökország támogatásának Törökország támogatását nagyon meg kell gondolnunk. Már minut. Kuszman úr, egy percben. Köszönöm szépen. A szlovén rendőrség könygázt használ a menekültek ellen. Szlovéniának liberális kormánya van néppárti kormány van Magyarországon. Kutyát és könygázt alkalmaznak a menekültek ellen. Október 16-a a bolgár rendőrség megöl valakit a határon, egy afgán állampolgárt. Egy néppárti kormányról van szó megint csak. A menekültek az cseh köztársaságban számot kapnak, Németország pedig végül is egy koncentrációs táborra válik. Az Európai Unió nem tartja be az emberi jogokat. A néppárt, a szociáldemokrata párt, a liberális párt kollégái, a cseh kollégák figyelmét fel kéne, hogy hívják, ki kéne utasítani. Weber úr, igen, ezek a képviselők olyan emberek, akik nem akarják a szolidaritást, hanem emberi jogokat sértenek következetesen. Elnézést kérek. Elfogad egy kék kártyát? Igen, parancsoljon. Mr. Peterle. Peterle úr. Köszönöm, elnök úr. Valamit reagálnom kell erre mert ez csak össze-vissza beszélt Szlovéniáról. A következőt szeretném, hogyha ön hogyan reagálna, hogyha konfliktus alakul ki például mag, a migránsok között, valamit tennünk kellett, hogy ne ártsanak egymásnak. Igenis felelősen lépett fel a szlovén rendőrség. yo creo que actuar de manera responsable es respetar los derechos Hát a felelős fellépés az az, hogy betartjuk az emberi jogokat, és könygázt alkalmazni emberekkel szemben, ha háború elől menekülnek, ez nem felel meg az emberi jogoknak. Keller képviselő, egy percben. Köszönöm nem vagyok annyira elégedetlen, ami vasárnap megszületett, mint egyesek mondták, mert Schulz és mások is, mert végül is azt felfogták, hogy humanitárius válság alakult ki, világossá kell tenni, hogy az embereket el kell helyezni, élelmet kell adni, vizet kell adni, Juncker úr is ezt mondta, de végül is végre biztosítják ezt az embereknek, legalábbis a döntésületet erről és végre az EU jog betartására is felhívták a figyelmet. Igenis, nem, hogyha Afganisztánba visszaküldjük az embereket, az nem működik, mert elismertük menekültkék őket Európában igen, a 75 százalék az nagyon magas a hazatelepítésre, tehát biztos, hogy ez nem egy biztonságos hely. A csúcs találkozó egyet nem, áll, nem, nem ért el, hogy tisztességesen osszuk el a menekülteket, tisztességesen a tagállamok és a menekültek számára. Ezek azok a témák, amelyekkel foglalkoznunk kellene, és ne az erődöt erősítsük Európában. Minut. Access úr, egy perc pone pirmininke kolegos trys pastebėjimai po viršūnių tarybos. köszönöm szépen kedves kollégák! az eu csúcs után azt állapíthatjuk végre Európa a külső határokat meg akarja védeni, amelyeket nem védett mindeddig intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy ez megtörténjen, ez pozitív, aztán 10 milliárd eurót kívánnak biztosítani afrikai és ázsiai országoknak abban a reményben, hogy ők a migrációs áramlatot leállítják, ez viszont naív gondolat. Harmadik pont, kedves kollégek, egy új migrációs politikára van szükség, amely azt tartalmazza, hogy Európa csak háborús övezetekből fogad menekülteket és a döntéseket megint csak a tagállamoknak végre is kell hajtaniuk, a kormányaiknak, amikor arról beszélünk, hogy hogyan helyezzük el ezeket az embereket. Ne vezessük félre a világot, ne mondjuk más, mint ami a tényleges helyzet. Elnök úr, miközben a csúcsok zajlanak, egyszerűsödik a helyzet. A kalei polgármester azt mondta, hogy a titko, az illegális bevándorlóknak hatalmas kulturális öröksége van, közben látjuk az agresszív migránsokat. Ez a migráns anarchia, a, aki ennek a felelőse az Európai Unió, illetve a szervilis kormányok, akik nem hajlandók a határokat ellenőrizni. Nem fog semmi valettában megváltozni, mert ott alapvetően legális bevándorlási útvonalok kialakításáról van szó, illetve a migránsok jogainak további védelméről. Egy felelőtlen javaslatról van szó, ehelyett én a Schengeni Egyezmény azonnali felmondását követelem, és a nemzeti határok jobb őrzését annak érdekében, hogy táborokba összegyűjtve a migránsokat, utána őket ki lehessen, el lehessen távolítani az Európai Uniós országokból. Köszönöm, elnök úr. A szállam és kormányfők által meghozott döntések A pánik eredményeképpen születtek meg. Hirtelen óriási számú számban érkeztek Európába menekültek, és semmi mást nem tudott tenni ez a csúcs, mint hogy Törökország szerepét megerősítette. Ahelyett, hogy az Európai Unió azt mondta volna, hogy Törökország Törökország mégsem felel meg a, a, a kopenhágai kritériumoknak, ehelyett lehetővé teszik azt, hogy illegális migránsok ezrével menjenek tovább Görögországba. Erdogan ennek ellenére 3 milliárd eurónyi ígéretet kapott, nem volt ez neki elég, többet szeretett volna, ennek a dupláját kérte. Gzsibúr következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Tusk úr diagnózisával. A migráció az Európai Uniót alapjaiban forgatja fel, nem csak egyes tagállamokon belül, hanem az Unió egészén belül. Hogyha valóban igazak ezek a számok, amiket hallunk, amikről beszélünk, függ, igazából nem is fontos, hogy mennyi a pontos szám, hogyha nagyságrendileg igazak ezek az adatok, akkor ez óriási kihívás elé állítja az Európai Unió egészét. Én is egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a származási országban, a kiindulási országban kellene elkezdeni megoldani a problémát, hogy ne akarják ilyen nagy számban maguk mögött hagyni a hazájukat ezek a menekültek. Emellett az Európai Unió határait meg kell tudnunk védeni. Nem tudunk az már itt lévőkön segíteni akkor, hogyha ilyen szabadon átjárhatók a határok, hiszen ezek többeket, csak még több embert vonz ide, olyan helyekről, mint mondjuk Szíria. Megállapodtunk arról, hogy az európai vezetők megállapodtak arról, hogy egy milliárd euróval próbálják megoldani ezt a problémát. Elég ez? Nem. Törökország már most is két és fél millió menekült tartózkodik. Talán, hogyha segítünk Törökországnak, akkor meg tudjuk, csökkenteni tudjuk a migrációs nyomást, amely Európára hárul. Talán javulhat a szíriai helyzet, ehhez azonban

Kedves kollega, köszönöm a kérdését. Nem beszéltem, nem említettem konkrét számokat és arányszámokat, hogy a menekülteknek mekkora aránya, aki gazdasági migráns. Mert csak azért sem, mert ehhez mélységi ellenzésre van szükség, hogyha a migránsok regisztráció működne, akkor tudnánk, de nem működik, ezért nem tudjuk. Annyit tudunk csak, hogy szeptemberig nagyjából 700 ezren érkeztek, de alapos elemzést még nem végeztek azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak az arányok. A tanács és a bizottság már elmondta, hogy szakértők segítségére szorulunk, olyan szakértőkére, akik meg tudják nekünk mondani, hogy kik is pontosan ezek a menekültek. Äh, Elnök úr, köszönöm. Kedves kollégák, nem akarok a vezetőkre visszatérni. Sajnálatos, amit már most sikernek könyvelünk el, ez a helyzet. De bizottságot és Timmermans urat szeretném támogatni, hogy tárgyaljanak Törökországgal. Egyrészt megérdemlik, mert hosszabb ideje vannak náluk a szír menekültek, másrészt pedig mi is lélegzetvételnyi szünethez jutunk, hogy struktúrákat hozzunk létre és rögzítsünk. Ezzel eleget teszünk azoknak az embereknek, akik menekülnek, és akik befogadják a menekülteket de természetesen a meggyőződésünket nem adhatjuk fel, az értékeinket sem adhatjuk fel válogatás nélkül. Nem is gondoljuk, hogy a tárgyalások során ez megtörténik, de azzal tisztában kell lenni, hogy a morál önmagában nem oldja meg a problémát. Másrészt pedig szeretném megkérni önöket, hogy kövessenek el mindent, hogy az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Iránnal és Szaudarábiával közösen dolgozzanak a szíriai háború vége érdekében. Ez csak együttes fellépéssel tudjuk megoldani. Pragmatizmus nélkül nem tudjuk megszüntetni a szenvedést. Marias képviselő úr. Juncker úr az égei szigeteken 48 ezer újabb menekült van, ez jött a sok ezerhez, akik már megérkeztek Görögországba az éveleje óta, hogyha most az Európai Unióra fel akarjuk osztani a menekülteket, az egyes országok mérete alapján, mint a tanács javasolta, akkor nekünk Görögországban 11 ezer menekültet kéne befogadnia. Mi egyébként a memorandumot elfogadtuk, és Görögországban azt látjuk, hogy sokkal több menekültet fogad be az ország. Juncker úr, Görögország nem lehet egy menekült favéla. Egyszerűen nem tehetjük meg, hogy több menekültet fogadunk be. Meg kell érteniük, Juncker úr, önnek is, hogy a görög határok a görög határokat Görögországnak kell megvédenie ez a szuverenitásunk, és Törökországot kell kényszeríteni arra, hogy ne küldje tovább a menekülteket. Weigl úr. Hvala da ste sklicali v nedeljo sestanek, ki je bil brez dvoma koristen. Köszönöm szépen, hogy egybehívta ezt az ülést vasárnap és kritikusan kell látnunk természetesen a balkáni útvonal menti államok vezetőit. Ezeknek az országoknak a vezetői viszont egy százszázalékos problémával szembesülnek, ami nem, amit nem tudnak önmagukban megoldani. Ezért volt hasznos az említett találkozó. Az én hazám, Szlovénia kis ország, a nyugat-balkáni útvonal mentén helyezkedik el. Több mint tízezer menekült veszi ezeket igénybe, ezeket az útvonalakat naponta. Ez azt jelenti, hogy olyan problémával szembesülünk, amit nem sors vagy a természet okoz, hanem katasztrofális döntéshozatal következménye az, ami itt kialakult, és ezt politikusok hozták. Tömegesen jönnek az emberek, szerencsétlen országokból eljönnek hozzánk. Ez a múlt időszakban is előfordult már. Régebben is számos embert befogadtunk különböző háttérrel, de ma Európa egy kicsit más. Szerintem az értékeink mellett mindenképpen ki kell tartanunk, az értékeink alapján kell cselekednünk. Nem csak az euról van szó, a civil szervezetekről, a nemzetállami kormányokról, a humanitárius szervezeteknek igenis toleránsan kell fellépniük, és a probléma megoldására kell törekednünk közel-keleten is. Papademelus úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt tanácsi és bizottsági elnök urak, a tettek ideje következik, nem beszélnünk kell. Egyre többet hallogatunk, megszületik egy döntés, azt nem hagyjuk végre. Egyszerűen be kell látnunk, hogy egy európai humanitárius megoldásra van szükség a migránsok beáramlásával szemben ha ezt nem tesszük meg, akkor ez oda vezet, hogy az Európai Unió feloszlik, vagy ez a vége az Európai Uniónak, és fasiszta, rasszista, idegen gyűlölő erők erősödnek meg. Nem gondolom, hogy ezt lehetővé kell tennünk. Semmiképpen sem jöhet ez létre. Előttünk áll a tél, nap mint nap hidegebb lesz az idő, a mediterrán térség egy hatalmas temető lesz. Mi van Dublin 2-vel végre? mi van a békekezdeményezéssel Szíria vonatkozásában? Mikor tesznek végre eleget annak, amit tenni, aminek tenniük kell? Luna csak azt mondja. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim. Hát igenis, pozitív Juncker úr, az ön, hogy ön megszervezte ezt a vasárnapi találkozót, mert Európa jövőjéről van szó, és ez úgy működik, hogyha a döntéshozók leülnek egy asztalhoz, és nem egymással szemben építenek fel kerítéseket és tiskés drót kerítéseket. Igenis, ez így kell, hogy működjön, vagy kellene, hogy működjön. Sajnos nem így működik egyelőre. Igenis, szükség van, hogy támogassuk azokat az országokat, akik még nem csatlakoztak az EU-hoz, mint a balkáni államokat. Például emberekről van szó, jön a tél, az emberek pedig menekültek elől, vagy a bombák elől menekülnek. Világos, amit a tag, azt kell megvizsgálni, hogy végrehajtjuk azt, amit a tagállamok ígértek. Pénzről van szó, és az összes tagállamra történő elosztásról a menekültek esetében. Tuskor végre gyakoroljon nyomást a tanács tagjaira, mert ezt teljesíteniük kell egy közös menekültügyi rendszer. Erre van szükség, és most van rá szükség, hogy ne egymásra vitatkozzunk. Kasztaldó kolléga. Másfél perc úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy problémák vannak. Róma lángokban áll, ha úgy tetszik. A túlélésért kell küzdenünk, és Látjuk, hogy tízezrek jönnek Horvátországon keresztül Európába a Frontexet, megpróbáljuk megerősíteni. Ugyanakkor az embercsempészek továbbra is komoly hasznot húznak. Kislépések történtek, legális csatornákkal rendelkező menekültrendszerre van szükség, át kell gondolni a Dublin 2-t, és meg kell változtatnunk Afrika politikánkat, Szíria politikánkat. A gazdasági társadalmi gyökereknél kell elkezdeni kezelni a problémát. Eközben az Erdogan rendszerrel tárgyalunk. Ferhofstadt úrnak pedig nem Verhofstadt úrral van baja. Quello preso. E mentre l'Europa... Itt eh, igazándiból olyan frakciók is vannak, amelyek a háborút támogatják. Eközben Afrika is lángokban áll, és ezek a lángok egyre közelebb kerülnek hozzánk. Hoe ver kan het cynisme om zich heen grijpen? Anna Mansour következik. Feliciteert Angela Merkel omdat ze zich... Milyen eh, messze lehet cinizmussal eljutni. Juncker gratulál Merkelnek, e, és e, megnézve a, az adatokat, azt látjuk, hogy nem tudunk megbirkózni ekkora bevándorlási hullámmal. Az európai polgárok e, észrevették, hogy az Európai Unió nem foglalkozik a problémáikkal, és nézzük, hogy hogyan élnek vissza a szabad mozgás elvével, miközben elszenvedjük a legnagyobb bevándorlási hullámot a második világháború óta. Ez egyfajta pucs, amelyet az Európai Unió szervez. E, láss, látjuk ennek nyomát Portugáliában, és e, azt e, látjuk, hogy a, egyre többen jönnek rá a dolgok valódi értelmére. Είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους... Köszönöm, elnök úr. Nagyon veszélyes ez. A migránsok és az európai polgárok számára is. Az egy dolog, hogy a görög kormány azt mondja, hogy a legrosszabbat sikerült elkerülni, de alapvetően tömeges koncentrációs táborokat kellett felállítaniuk a migránsok számára, akik itt ragadtak, ilyen enklávékban. És ez a Dublini egyezmény miatt van így. Mi az lehet a megoldás? Hát visszaküldenénk embereket olyan országokba, ahol még most is dúl a háború? Azért, részben azért, mert az Európai Unió is belütötte az órát az ott folyó dolgokba, és közben a birkaként tereljük emberek ezreit az Európai Unió belső határain oda és vissza. Ugyanakkor Ugyanakkor mégiscsak a, a elsősorban a menekültek érdekeit kellene szembe elő, szembe előtt tartani. Elnök úr, köszönöm. Vége a, a kettős beszédnek, véget kell vetni ennek a kétszínű viselkedésnek. Itt van már a probléma Európa kapujában. Az Európai Unió képtelen ilyen válsággal szembenézni, ez irányítási, kormányzási problémá. 2040-re meg tudjuk oldani a globális felmelegedést, ugyanakkor e, nem tudjuk ezeket a százezreket valahogy kezelni. Egy káosz alakult ki, amit kaotikusan e, kezelünk. Pénzügyi probléma is ez egyszerre. 100 milliárd dollárt tettünk, ígértünk arra, hogy a megállítjuk a globális felmelegedést 15, ugyanakkor nem tudunk egy, az Európai Unió határait őrizni, mert nincsenek meg erre az erőforrásaink. Egy közösségi böltségvetést 2016-os költségvetés pár belül elfogadunk, amely nem lesz elég mindenki, se a szegényebb, se a gazdagabb állapok, se a kicsi, se a nagy álmok nem akarnak többet adni, több pénzt adni. Ezt a második következtetés, amelyet le kell vonnunk, ez a kétkocsos politika minden tagállam ez az álszent politika, ez az, ami a problémát okozza. A, a, a judeokeresztény gyökereinkre sokat hivatkozunk, az emberi jogok védelméről sokat beszélünk a választási beszédekben, illetve a szavazófülkék magányában valahogy az embereket nem szólítják meg ezek az a nagy szavok. Éhező és fázó emberek vannak itt Európa határain, máshonnan menekülnek, más problémák ellen. Éppen ezért újra kell, meg kell találnunk európai igazi gyökereit. Köszönjük Juncker úrnak, hogy erre emlékeztetett bennünket. Ketten kértek, vagy szeretnének önnek kékkártyás kérdést feltenni. Ketten akarnak tehát kékkártyás kérdést feltenni önnek. Kérem, hogy értsék meg, hogy ez nem lehetséges most, nagyon nagy a késés remélem elfogadják el. Le Breton és Franzulika úr. Köszönöm a megértésüket exact ce trebuie, dar trebuie să facem un compromis. Mulțumesc! Tudom, hogy nem teljesen igazságos ez a dolog így, de mindenképpen meg kell oldanunk a problémákat. Most eh, Zippel asszonynak adom meg a szót egy perc. Az Európai Unió egy önkéntes közösség, viszont a tagok kötelezettséget vállalnak a szuverenitás megosztására és a közös felelősségvállalásra. De a régi és új tagállamok újra és újra hajlamosak elfelejteni ezt, és nemzeti egoizmusok kerülnek elő térbe. A javított a jobb határellenőrzések esetében legális belépést kell biztosítani a menekültek számára. Aki haza akar küldeni, annak meg kell vizsgálnia a menekült igényét és hogyha kapacitásokról beszélünk a regisztrációra, ez csak akkor működhet, hogyha rövid időn belül el tudjuk osztani a menekülteket az összes európai államra, az integrációt megszervezzük, és ezzel egyidejűleg a menekültek helyzetét javítjuk más államokban is az adóigazságosság egyébként szintén egy alapvetően fontos téma lenne, amelyel foglalkoznunk kell. A nemzeti önzés nem lehet megoldás a tagállamoknak, most kell lépniük szolidaritásos közösségnek Európai Unióként. Köszönöm, Stevens asszony, egy perc. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, Het enige resultaat van de minitop... Igen, tisztelt kollégák, a csúcs egyetlen eredménye, hogy további ö, ö, helyeket kívánnak a Balkán útvonal mentén létrehozni, ahol elhelyezik az embereket. Ez Európa esetében úgy működik, hogy a gazdasági menekültek is ezt használják ki az Európai Bizottságnak. Most a gyakorlati körülményeket eh, le kell írnia egy ilyen megoldást, már javasoltunk a visszaküldés témáját. Ez egyébként eh, összhangban van az Európai előírásokkal és a nemzetközi joggal. Viszont még konkrétan nem vizsgálták meg, hogy mit lehetett tenni. 2015-ben Görögországon keresztül félmillió ember érkezett az Európai Unióba. Most a Törökország vissza, gyakorlatilag csere alapként kezeli ezeket a menekülteket egy vízum liberalizáció esetében. Itt az Európai határok jobb védelméről is beszélünk, mindenek előtt a parti őrzés esetében. Az eurónak természetesen van morális kötelezettsége, ezeket is be kell tartani. Köszönöm. Brigáda. Köszönöm, egy perc az európai tanács utóbbi ülésein azt látjuk hogy a szolidaritásnak vége van. ezek az ülések gyakorlatilag azzal foglalkoznak, hogy az Európai Unióból hogy lehet eltávolítani a lehető legtöbb menekültet nyomást gyakorolnak azokra, akik nem kívánatosak. Az összes intézkedést meg kell hozni, hogy gondoskodjunk arról, hogy az illegálisokat hazaküldjük, és legitim eszközként még az őrizbevételt is kezelik. Úgy kezelik a menekülteket, mint a bűnözőket. A cseh köztársaságban egy sajátos regisztrációt határoztak meg. Ez nem fordulhat elő több ezer migránsról beszélünk, akiket katonák, katonai erők küldtek vissza, sőt meg is támadtak. Meg kell nézni, mi történik valójában. Köszönöm, Éva Zsoli egy percet kap. Bizottsági elnök úr, tanácselnök úr, November 11-én és 12-én lesz egy csúcstalálkozó Valettában migrációs témában, de ne tévedjenek, a gazdaságfejlesztésről szól majd ez a vita, illetve, a, illetve mag, marginalizálni fogja a ö, fejlesztéspolitikát és a legális migrációs politikát a az akut probléma. Az Európai Unió és annak néhány tagállama eh, militarizálják eh, a határaikat, miközben tárgyalunk eh, kétes rezsimekkel. A migránsok kihasználása egy valós probléma. A biztonságos és legális útvonalak megnyitása egy fontos dolog és sürgős így kerülhetjük el a drámát ehhez, eh, meg kell változtatnunk a politikánkat, és több szolidaritásra van szükség. Ma úr, következik egy perc. Eh, dámy a pánové, když slyším závěry... Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagybecsült kollégák! Érdeklődve hallgattam a tanács, a bizottság és a kollégák szavait. Felmerül bennem a kérdés azonban, hogy hamis humanitarizmus, humanitárius megközelítést alkalmazunk. Tényleg az emberek jóléte miatt aggódunk, vagy igazából a, gonosz diktátorokat próbáltuk segíteni, elűzni, megmutatni, milyen humánusok vagyunk? akik valóban tártkarokkal várják a menekülteket, tényleg az emberek foglalkoztatják őket, vagy egyszer meg akarják mutatni, hogy ők mennyire humánusak. A tanács következtetései záró nyilatkozata azt mondja, hogy a külső határokat meg kell erősíteni, de hát pont az önök képviselői, szavaztak ellene. Nagyon furcsának tartom, hogy az Európai Parlament kritizálja a, a védelmi mechanizmusokat a külső határokon, nagyon veszélyes hibát követünk el. Vilimszki úr. Hölgyeim és uraim, a jelenlegi népvándorlása Afrikából Európa felé tart. Ez az egyik példája, a kevés példa egyike, ahol erős nemzetközi közösségre lenne szükség, amely biztosítja azt, hogy békét lehet teremteni a régióban. Másodszor pedig az első állomásokat létrehozzuk a befogadásra, hiszen az embereket el kell helyezni, a védelem van szükségük, és biztonságos területeket létrehozni a régióban. Ezt kéne tenni az Európai Unió, pont az ellenkezőjét teszi. Az a benyomásunk, hogy az Európai Unió döntéshozói gyakorlatilag mint egy baromfi udvaron rohangálnak és kotkodácsolnak, és nem tudnak döntést hozni, és azok, akik a káoszt okozták, Merkel asszony például, kancellár asszony, aki azt, mond, azt üzente, Arábia arábia és Afrika irányába, hogy mindenki jöhet, és Feynman kancellár, az osztrák kancellár, aki egyszerűen átsempészi az embereket, azt ilyen ők ketten tehetnek róla. És azok, akik jó, politik, akik jó politikát követnek, azok azt teszik, hogy belátják, hogy kötelezettségünk az, hogy a saját embereinkkel foglalkozunk a saját hazánkban. Köszönöm, mondja az elnök. González úr kapsz. señor presidente es desesperante la lentitud con la que estamos. nagyon lassan reagálunk erre a válságra. A menekült válság az egy valóban súlyos válság, a tagállamok nem hajtják végre a feladataikat, nem alakítunk ki közös politikát, nem foglalkozunk eléggé a háborús okokkal, új határokat alakítunk ki, határainkon belül a helyre külsőt védenénk, és egymást hibáztatjuk azért, amit a másik tagállam tesz, vagy éppen nem tesz. csodálkozik az ember, hogy ez azért van-e, mert az Európai Unió nem tudja felfogni a problémát, vagy valami másokból. Miért ilyen lassan reagálunk? Ez a lassúság a, az euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet, az idegengyűlölők malmára hajtja a vizet. Humanitárius válságként kezdődött a migráns válság, most arra politikai válsággá nőtte ki magát. Mit akar elérni az Európai Unió? Ugyan nem akarja, hogy több háborús menekült érkezzen ide, miközben nem akar igazándiból foglalkozni a háborúk okaival sem. Amíg meg nem értjük, hogy mi történt, és amíg meg nem értjük, hogy a háborúk indítják útnak ezeket az embereket, és amíg meg nem értjük, hogy a szíriai háború egyben egy európai háború is, addig nem leszünk képesek megoldani ezeket a problémákat. A menekültek és az európaiak is ugyanazt a háborút vívjuk. Köszönöm, Biden Holzer úr, egy perc. Biden Holzer úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek a bizottság részéről és azt hiszem, hogy támogatnunk kell ezt. Többször jártam az utóbbi hetekben a Balkan útvonalon, Preseóban, egy Passauban is, és amikor ott látjuk az embereket, látjuk, hogy kimerültek, kétségbe esettek, kapkodás van, elképesztő tempó van például Passauban, nap mint nap 7000 ember lépi át a határt, ez exódus, ez menekülés, és azt gondolom, hogy a tempót le kell nyugtatnunk, mérsékelnünk kell ezt a tempót. Itt arról van szó, hogy a származási országokban segítséget biztosítunk, hogy létrehozzuk a külső határokon a hotspotokat, és ezeket az emberi jogoknak megfelelően alakítjuk ki, és felkészülünk a télre a balkáni útvonal mentén végig. Domnul Skripek Un... Köszönjük, Skripek úr egy percben következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az egyik prioritás ebben a válságban a külső határok védelme kell, hogy legyen. Hatékony együttműködés kulcsa lehet az, hogyha például Magyarországon segítünk határőrizetben. Tudjuk, hogy Magyarország annyira fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, de például a Törökország nyújtott anyagi támogatás túl későn érkezik. Hogyan lehet megvédeni az alapértékeinket, hogyha ilyen lassan lépünk fel? Törökország felgyorsított csatlakozási folyamatot szeretne, de azt hiszem, hogy a két dolgot nem lehet összegetni, a uniós tagság szabályait nem lehet itt lazítani. Merkel kancellár asszony privilegizált partneri viszonyt javasolt Törökországgal, tehát nem csatlakozást. Most nyomást gyakorolnak ránk annak érdekében, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat. Persze le kell állítani a, a migrációs a, a migránsok Európába érkezését, de ez nem köthető össze a csatlakozás kritériumokkal. Szekorafa asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottság és a tanács meddig tud még beszélni arról, hogy mihez kezdjünk a humanitárius válsággal, a menekült válsággal, miközben nap mint nap látjuk a tévében a szemedő ezreket, és most vasárnap végre sor került egy csúcs találkozóra, de amit ott, amit ez hozott eredményképpen, az igazából egy arcúcsapás mindenki számára. Görögország egy óriási koncentrációs táborrá kezd eh, változni. Az Európai Unió belső határainak újra lezárását hozhatja ez. Ez nagyon veszélyes játszma destabilizálja az EU-török kapcsolatokat, illetve általában az Európai Unió egészét. Vak, aki nem látja mindezt. Látjuk, hogy most Európa alapjai rengenek meg. Hogyha nem figyelünk oda, akkor nem lesz Európa senki számára. Köszönjük, Atkinson úr egy percben, Atkinson asszony egy percben. Pitella úr és a baloldal soha nem látott mélységekbe süllyedt, amikor vírusnak nevezett bennünket. Aztán Schulz úr, úgy gondolja, hogy a nemzeti érdekek védelme helytelen. Nos, az, engem azért küldtek ide ebbe a házba a választóim, hogy nemzeti érdekeket védjem, azért fogják a népszavazásra megszavazni az unióból való kilépést, mert jól látják, hogy Brüsszelben nem tudjuk megvédeni az nemzeti érdekeinket. Juncker úr úgy tűnik, hogy amikor valami baj van, akkor tartsunk egy csúcs találkozót. Egy luxemburgi Érdekes, amikor a migrációról beszél. Egyetlen egy migráns sem kopogtatott még Luxemburg kapuin, így persze könnyű Kellén gyakran át kell utaznom, ott aztán vannak bőven menekültek. Meg, most már 6000-en vannak, megduplázódott a számuk, ez, ők nem menekültek, gazdasági migránsok. A francia tolmácsolással van, van valami kis apró probléma. Nem is baj, igazából alapvetően én a brit választókhoz szólok úgy is. Ahogy azt mondtam, nem menekültekről van szó, hanem gazdasági migránsokról, és ők nem a üldöztetés elől menekülnek, hanem jobb életet keresnek. A, a Kelénnál agresszív fiatal emberek gyakorlatilag ostrom alá vették ezt az alagutat. Eurosztára utaztam tegnap, és ott ültek a síneken ezen az oldalon. Nem tartóztatták le őket, nem deportálták őket a rendőrök. Ez helytelen, ezért fog összeomlani Európa, és ez az egész. De un Well, no, I don't want to hold up this place. Nem, nem szeretném, nem, szere, nem szeretném tovább, tovább, nem nem, nem fogadom a kártyás kérdést, mert nem szeretném a eh, tovább halasztani, a szavaznunk kell. Nem is vártam mást, öntől mondja az elnök. Brokkur. a párbeszéd, Brokkur. a, a brit választók és a képviselőasszony közötti párbeszédről van szó, nekünk úgy tűnik nincs beleszólásunk. Doamna Gardini, do minute. Gardini asszony két percen. Köszönöm, elnök úr. Olaszként hadd mondjam el, hogy Olaszország szerepe egy kicsit háttérbe szorult itt, és ugye a mások által említett humanitárius válságnak csak egy kis részét látjuk. Eh, az erőforrásaink nem korlátlanok, végesek, ahogy arra Juncker úr is utalt, és eh, nyilvánvalóan a szolidaritásunk sem tud végtelen lenni. Eh, egy sürgősségi helyzettel állunk szemben, úgy is kell ezt kezelni. Nyilván mindent, amit ígértünk, azt nyújtani kell, adni kell. Ugyanakkor a végtelen szolidaritás az nem olyasmi, amit finanszírozni tudunk. Ez felelőtlenség, ez komolytalanság. Magát Európát ássa alá. Ugye van ennek a kérdésnek egy geopolitikai eh, dimenziója is. Nézzük meg, hogy milyen utakon, honnan értelme, érkeznek ezek az emberek. Stabilizálni kell a kibocsátó országokat, és lehetővé kell tenni, hogy azokon a területeken békében élhessenek az emberek. Stabilitásra van szükség, és el kell kerülnünk azt, hogy szisztematikusan kiürítsenek nagy területeket. Eddig nem említettük a kibocsátó kultúrákat sem. Pier Pablo Pasolini a 60-as években profétai módon megmondta előre, hogy

fellépést várnak a polgáraink és örülök hogy a madridi kongresszusa a néppártnak ezt határozatában mind tartalmazza. Ehm, néhány dolgot azért néhány dologra emlékeztetett ez a konferencia. Nyugat-Balkáni útvonalat használták a török inváziós erők is. Inmediato. Köszönöm szépen. Igazából mit jelent a gyorsaság és a közvetlen segítség? Az emberek teljesen kimerültek, és ez szól, hogy elegünk van abból, hogy a képviselők folyamatosan szolidaritásról beszélnek, hiszen a kormányok egészen másképp reagálnak a válságra. Egy hónappal ezelőtt az a döntés született, hogy kvótákkal osztjuk el a menekülteket, és Rahoy úr például tegnap azt mondta, hogy tisztviselőket küldenek, hogy részt vegyenek egy kísérleti projekten, olyan értelemben, hogy hogyan tudnak 50 menekültet befogadni. Ha azt hinné az ember, hogy viccel, hogyha nem, nem lenne olyan súlyos a helyzet. Orbán úr imidzse Madridban az néppárt keretében azt kell, hogy mondjam, megtapsolták a szavait, és komoly támogatásra lelt. Gondoljunk arra, hogy százezer emberről van szó. Schulz asszony. Schulz asszony. Köszönöm szépen horvát emberként aggódom, hogyan tudjuk az európai kohézióval a nemzeti önzést összhangba hozni. Tusk úr is erről beszélt. Jó, hogy sor került a nyugat-balkáni országok állam és kormányfőinek találkozójára vasárnap. Juncker úr sajnos már elment időközben de a nyugat-balkáni helyzet meghaladja az ottani országok kapacitását, ezért szerencsés, hogy az Európai Unió Bizottsága foglalkozik a témával. Amennyire csak lehetőség van, igyekezünk megvédeni a külső határainkat. A Szíriában folyó háború, az Európai Unió ellen folyó háború is egyben amíg ezt nem oldjuk meg, addig a migráció nem oldható meg feladatként. Természetesen Törökországnak is segítenünk kell, mert nélkülük nem fogjuk megtalálni a megoldást. Lehet, hogy káosz alakul ki itt a tél a küszöbön, ezért aztán az intézkedéseket végre kell hajtani, ami mellett döntöttek itt most. Tényleg a megvalósítás szakasza következik politikusként nagy feladatunk van, ezt várják tőlünk, hogy a problémákat megoldjuk. Ezért aztán mindenkit felszólítok, hogy vegyék komolyan a helyzetet, hogy az európai projekt ne destabilizálódjon. Moraes kolléga egy percben. Köszönöm, elnök úr. Valóban, meg látnunk kell, hogy mennyire komoly a helyzet. Fontos, hogy bármilyen politikai nézeteket is vallunk, az Európai Unió együttes fellépését eh, ne szalasszuk el. Ezért nagyon fontos, hogy Avramopoulos úr és a, eh, és a Költségvetési Bizottság tagjai a szavazás után leülünk eh, tárgyalni, hiszen meg kell a helyes választ. Ennyi csúcsot összehívta az Európai Bizottság, kapott érte hideget, meleget, de káosz van, és a káoszt meg kell oldani, mert közeledik a nyakunkon a tél, eh, rengetegen szenvednek, eh, eh, ezért valamit tennünk kell. Fellépésre van szükség, az Európai Parlamentre nagyon komoly feladat hárul ebben. A pénzügyi eszközöket is meg kell találni, hogy a hotspotok működjenek. A elnök úr, a, en, számomra az a fontos, hogy a befogadó állomások és ezek a hotspotok valóban működjenek, az elmúlt évek során a menekültjogi rendszert felépítettük, ha tagállamok akkor képesek voltak erre, most is képesnek kell lennünk működőképességet tenni, Heteke, heteink vannak csak arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Köszönjük. Kefalo Jannis úr másfél percben következik. Köszönöm, elnök úr. Az európai csúcs egy komoly és fontos esemény volt, mert lépések történtek annak érdekében, hogy akkomodáljuk valahogy a, nyugati, a nyugat-balkánon át érkező embereket. Görögország is tett engedményeket, elfogadta például azt, hogy 50 ezer ember ellátásáról gondoskodik és hotspotok létrehozatalába is beleegyezett, amelyek célja a migránsok, menekültek regisztrálása. Emellett lakbértámogatás is egy fontos kérdés. Törökország azonban hiányzott. Egy közös cselekvési tervre van szükség Törökországgal, és ez nem szabad, hogy eh, bazári alkudozás formáját eh, öltse. Fontos, hogy eh, Tusk és Juncker elnökök mindent megtesznek a megállapodásért. Ugyanakkor konklúzió nem volt. Csak Jordán, az arab országok közül pedig csak Jordánia és Libanon fogadnak be menekülteket, Szaudarábia és a gazdag arab országok sokkal többet tudnának tenni, mint amennyit jelenleg tesznek. Tehát felmerül a kérdés, mindenki megtesze mindent. Amennyiben nem, akkor nyomást kell gyakorolni, hogy megtegyék. Beresz asszony következik. Köszönöm, elnök úr, tanácselnök úr, bizottsági elnök úr a Európa válságban van, és ekközben azt a benyomást kelti, hogy nem tudja kezelni e, az események fejlődését. E, kit érdekel igazán ez a helyzet? E, kimondja meg, hogy mit tegyünk ezzel a masszív beáramlással, amelynek egyébként az oka az, hogy az iszlám állam megerősödik Ki Kimondja azt, hogy nem tudunk megállapodni az Európai Unióban arról, hogy milyen viszonyunk legyen Oroszországgal. Mondjuk meg az Európai Bizottságnak, hogy fel kell lépni, mert függünk egymástól, miközben nincs szolidaritás ahogy a gazdasági monetáris uniót létrehoztuk, eh, eh ahogy Schengent részrend hoztuk, eh, menekült politika nélkül, eh, és migrációs politika nélkül, és eh, határok külső védelme nélkül, felteszem a kérdést, hogy miért nem végezzük el a munkát. Ha, határozott kezdeményezésekre van szükség, üzenem a bizottság elnökének. Ez teszi majd lehetővé azt, hogy Európának hangja legyen ezekben a kérdésekben Delange képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ez a vita görbetükröt tart az Európai Parlament elé. Hogyha nem képtelenek vagyunk észrevenni azokat a tömegeket, akiknek a sorsait kockán forog, akkor hogyan is akarhatnánk megóvni Európát? Számítanak ránk, a szolidaritásunkra segítenünk kell nekik, és azoknak az országoknak, akikre a legnagyobb nyomás hárul a menekült válságban. Éppen ezért meg kell szerveznünk az emberek szabályszerű visszatérítését, visszatelepítését. Persze ez sem lesz ingyen, ez is rengeteg pénzbe fog kerülni, és ehhez is együtt kell működniük a tagállamoknak. Nagyon sok humanitárius érzés illetve hozzászólást hallottuk, valóban humánus megfontolások is felszíne kerültek, de az valóban megkérdőjelezhetetlen, hogy az Európai Unió külső határét így vagy úgy őriznünk kell, ehhez közös európai határ és partnerségre van szükség. Ugyanakkor az uniós csatlakozást Törökország esetében nem lehet a menekült válsággal összekapcsolni. Ez nem így működik. Őszinte és fair elvánást és megoldást kell találnunk. Köszönjük szépen. Most pedig Dali képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a szót. A Balkán csúcs rámutatott azokra a nehézségekre, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Pár nap múlva sor kerül a valettai csúcsra. Ez kiváló esély az Európai Unió számára arra, hogy az Afrikai Unióval is érdemi párbeszédet kezdjünk e kérdésben, remélhetőleg ez meghozza majd a konkrét eredményeket. Az instabilitás, a háborúk, a szegénység, ez váltja ki a menekült hullámot. Az Európai Uniónak éppen ezért konkrét tettekre van szüksége, Fontos, hogy az vezetők az állampolgárok érdekeit helyezzék a szakpolitika formálás középpontjába, ráadásul arra is szükség van, hogy az Európai Unió valóban egységes hangon szóljon fel, így képzelhető el bármiféle javulás vagy változás. Köszönjük, Rangel úr, egy másfél percben. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. A csúcs következtetései alapján, illetőleg a találkozó, hétvégi találkozó eredményei alapján elmondhatjuk, hogy úgy gondolom két elvet kell tisztázni. Az európai felelősségről van szó, az összes európai tagállam felelősségéről. A menekülteket úgy gondolom be kell fogadnunk, és ehhez pénzügyi, anyagi erőfeszítésekre szükség van, amiben mindenkinek részt kell vennie. Segítenünk kell azoknak az országoknak, ahol áthaladnak az emberek, ha elhagyják a háborús övezetet. Ezt természetesen kritériumok alapján kell megtenni. Nem lehet a menekülteket és a bevándorlókat keverni. A terminológiát is figyelembe kell vennünk, és szét kell választani a fogadóközpontokban a különböző ö, embereket. És úgy gondolom, hogy fontos hogy eleget tegyünk ennek a felelősségünknek, és valamennyi EU-s országnak megfelelően vállalnia kell a saját részét ebből. Ami még fontos véleményünk szerint, hogy adott esetben megelőző lépéseket is tegyünk. A, például a szubszaharai övezet esetében egyre sürgetőbb, hogy lépjünk. Nem vonakodhatunk itt sem, ott is nagy áradatra számíthatunk. Egy percben, Mici asszony. Mikrofont kérem. Most működik. Ez egy tüneti kezelés, amit alkalmazunk. Ezt hiszem, hogyha nem lépünk a helyzet, csak romlik a gazdasági, szociális instabilitás, eh, a terrorista támadásokkal, az emberi jogok megsértésével eh, jelentik ezeket a tüneteket, a tagállamoknak erre reagálniuk kell, és egyetlen lehetőség van, hogy eh, reagáljunk. Itt egy nemzetközi és tényleges megoldásra kell törekednünk a migrációs válságban. Erre csak akkor kerülhet sor, hogyha kezeljük az okokat is ténylegesen. Ezért aztán a tagállamoknak az EU afrikai csúcs találkozott Máltán meg kell ragadnia, hogy igyekezzük megelőzni ezeket a gazdasági és szociális kihívásokat az emberek eh, elmenekülnek a hazájukban, ott kell kezelni a problémákat, eh, és nincsen olyan megoldás, ami mindenkire alkalmas, hanem egyenként kell vizsgálnunk a lehetőségeket. Itt azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk, hogy az embereknek eh, méltányolható jövőt kell biztosítani a hazájukban. A probléma sokáig bennünk marad, úgy vélem. President. Vilmot asszony, elnök úr a brit munkáspárti képviselők nevében a Törökországgal és más országokkal folytatott együttműködést jó gondolatnak tartjuk, hogyha segít a válság megoldásában. Cinikus hangokat is hallhattunk ehhezból, akik nem megoldásokat keresnek, hanem ezt a tragikus helyzetet politikai e, célokra akarják kihasználni. Itt az ideje, hogy felnőjünk a feladathoz, és az európai vezetők tartsák magukat az ígéreteikhez. Ez igazi mm, válság, főként a, a, azon családok számára, akik itt ragadtak Európa határain. Ez nem játék, az élet-halál kérdése emberek számára. Az brit népszavazásról beszéltek sokan, nos, Cameron Ö, miniszterelnök urat emlékeztetném arra, hogy nem lehet tovább halogatni a megoldást, az Európai Unió belül képzelendő el Nagy-Britannia jövője, ezért mindent kell tennie mindent ennek érdekében. Köszönjük, Piri asszony egy percben. Yes. Thank you, Chair. Let me... Köszönöm, elnök úr. Megragadnám én is ezt az alkalmat arra, hogy köszönet mondjuk az Európai Bizottságnak, ami pragmatikus megoldásokat keres erre az óriás kihívásra. Törökországgal együtt dolgozták ki ezt a cselekvési tervet. Törökországnak és az EU-nak szüksége van egymásra, hiszen közös célunk az, hogy biztonságos otthont keresünk mindazok számára, akik most itt vannak e-, Európában. Fel kell lépnünk az embercsembészek ellen. Ugyanakkor elutasítom azt, hogy az egy, hogy az uniós csatlakozást összekössük a menekült ügyel, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Törökországról szóló ö, országjelentés elhalasztása ö, azt a benyomást kelti, mint hogyha valóban hajlandóak lennünk a kettő kérdést összekötni egymással. Ez egy rossz jelzés. Az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a, a kurd kisebbség kérdésének megoldásához, illetve a sajtószabadság tiszteletben az Törökországban. Köszönjük, Toja asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr! Folytatva, ahol Juncker úr abba hagyta, a közösségben közösek a problémáink, ezért közös megoldásokra is szükség van. Itt az ideje, hogy valóban lépjünk valamit, ha nem ezt tesszük, akkor majd megteszik helyettünk mások, és az túlságosan régóta folyik az, hogy magára hagyjuk a, ezeket az országokat, Görögországot, Szlovéniát, Magyarországot, azokat, akikre a legnagyobb nyomás hárul, akik valóban a frontvonalban vannak, ha úgy tetszik. Juncker úr Szükség van ez arra, hogy az Európai Bizottság apránként apró, de kézzelfogható eredményekkel álljon elő. Először is látnunk kell, hogy pontosan mi a helyzet, ahogy az Pitella elnök úr is elmondta, paradigmaváltásra van szükség. Afrikát is másképp kell tekintenünk már. Mindenkinek felelőssége van ebben, hiszen a destabilizáció senkinek sem jó mjesec dana ušlo preko 250 tisuća ljudi. Köszönöm. Nálunk eh, Horvátországban már több mint 200 eh, menekült érkezett. Eh, nem militarizáltuk a határt, megkapták a megfelelő orvosi ellátást. Az, hogy belehajtottuk volna a tömegeket a hideg folyóba, egész egyszerűen nem igaz. A vasárnapi megállapodás az rendben van, de hogyan lehet ezt alkalmazni akkor, amikor tíz ezeren érkeznek eh, Horvátországba, miközben a másik oldalon naponta csak 2500 hajlandó, a 2500-at hajlandók fogadni. Eh, nyilvánvalóan ez a külső határok eh, védelme nélkül így nem fog működni. Anélkül, hogy ahelyett, hogy egymásra mutogatnánk, próbáljunk megtalálni egy hosszú távú megoldást, mert különben nem fogjuk tudni kezelni ezt a nagymértékű beáramlást. Köszönöm, Kirkosz úr, egy perc. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προχθές μας παρουσιάστηκε η Συμφωνία των 19 σημείων που είναι... Köszönöm, elnök úr. Megkaptuk a 19 pontos konklúziókat. Minden nagyon jó akkor, hogyha ezeket végrehajtják, és sikerül megakadályoznunk az idegen gyűlölet elbúrjánzását. Ugyanakkor egy hosszú távú megoldásra van szükségünk, mert különben a hotspotok börtöntáborrá válnak. Persze beszélhetünk a törökökkel beszélhetünk a bevándorlás legális csatornáiról, de ha csak nem oldjuk meg az alapvető problémát, akkor nem sikerül a, kezelni a migrációs válságot. Kilosz görög szigete, eh, ahol egyébként eredetileg nagyon kevesen élnek, teljesen el van árasztva a menekültek miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Hölgyeim és a KGI eljárás következik. Hét hozzászólónak adok lehetőséget. Számtalan kérelem érkezett, ezeket nem tudjuk figyelembe venni valamennyit. Rosenberg asszony az első. Elnök úr, köszönöm szépen. Vasárnap a mini csúcson az a döntés született, hogy 30 ezer menekült és további 20 ezer majd elhelyezésre kerül. Hat éve gazdasági válságban vagyunk, és igazából nem tudunk foglalkozni, törődni ezekkel az emberekkel. Ez Viszont ha nem tudjuk megtenni, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek. Ez a rengeteg menekült, akit befogadtunk október során, tényleges problémát jelent. Ezért aztán együtt kell működni a törökökkel, és a visszafogadási egyezményeket is életbe kell léptetni, és végre kell hajtani. Aztán az embercsempészekkel szemben is fel kell lépnünk, mert ők hordják Európába a menekülteket. Az egész téma végül is oda vezet, hogy ez egy ketyegő bomba az Európai Unió számára. Gomez asszony. First of all, stop the... Először is eh, a portugál puccsal kapcsolatos megjegyzéseket be kéne fejezni. Eh, Weber úr azt mondta, hogy eh, aggódik eh, a baloldali hatalomra kerülés eh, miatt. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy eh, a lengyel xenofób szélsőjobb kormány miatt nem aggódik, Weber úr. Mi Portugáliában legalább hajlandók vagyunk befogadni a menekülteket. Mindenki ezt mondja ugyanakkor a relokalizációs folyamat egész egyszerűen nem működik. Nem is érkeznek hozzánk menekültek. Remélem, hogy a valettai csúcson sikerül előrelépni az ügyben. Hogyha nem nyitunk biztonságos, legális bevándorlási utakat, akkor azzal támogatjuk a bűnöző bandákat, Emellett a libiai és szíriai problémák megoldásában is jobban részt kellene vennünk, valamint törökországi helyzet kezelésében. E, amennyiben nem ezt tesszük, akkor a menekültek tovább jönnek. Ez nem egy menekültválság, ez egy igazi európai válság azért, mert e, nem vagyunk képesek megvédeni a védelemre szorulókat. Köszönöm. Köszönöm, Gomez asszony. úr. Köszön. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a vasárnapi megállapodást. Nem kell meghalniuk a menekülteknek. Ezek után biztonságosan át tudnak utazni azon országokon, amelyek a balkáni útvonal mellén helyezkednek el, mint Horvátország. Mind, sok tízezeren haladtak már át az országunkon eddig is, és a problémákat egyszerűen nem tudjuk megoldani. Csak akkor tudunk megoldani valamit, hogyha egy irányba húzunk valamennyien. Egy olyan megoldásról van szó, amely bevonja Törökországot is, és ennek van egy politikai és egy pénzügyi síkja tartós megoldást akkor találunk, hogyha a válságot a közel-keleten és Észak-Afrikában is kezelni tudjuk. De egyelőre ezek a megoldások nincsenek a kezünkben. Hacsigi orgújú. Köszönöm szépen, elnök úr. Három órája folyik már ez a vita, többé-kevésbé. Ha én menekült lennék, vagy migráns lennék, és most hallgatnám ezt a vitát, akkor bizony Eh, inkább az tengerbe ugranék, eh, eh, mert vételnek érezném magam. Juncker úr kézzelfogható javaslatokat nem tett le elénk. Az asztalra rövid távú megoldásokat nem kínált fel. A szomszédokkal való együttműködésről beszélt, de Törökország esetében azt mondani, hogy a közelmúlt bombatámadásai után azt állítani, hogy ez egy biztonságos ország, és azok után, hogy Ankarában ennyien vesztették az életüket, igazából azt szerintem ez erős túlzás. Köszönjük. Maragal úr. Köszönöm elnök úr. Tusk és Juncker elnök urak elég jól vázolták a tényeket. Az Európai Unió kevésnek bizonyul, meg vagyunk többen, vagy mi történik a Nyugat-Balkánon, meghallgatjuk mindazt, ami elhangzik ebben a teremben. De igazándiból a nagy botrány az a Nyugat-Európában zajlik és történik, az Európai Unióval kudarcot, mégpedig a 15-ök Európai Uniója, a régi e, EU-val most e, kudarcot. A határok kérdése, a határok őrizete ugyanis e, csak egy kis része ennek a problémának. Európa teljesen megbolondult? Tényleg európaiként lépünk mi fel? határőrökről beszélünk, táborokról, Svédországban, Németországban, az Egyesült Királyságban. Ideje, hogy visszatérjen a józan ész. Obermeyer úr következik. Mikrofont kérjük bekapcsolni. befogadó központok, hotspotok, közös határvédelem, üres szavak eddig ezek. Tény az, hogy az Európai Unió átaludta a dolgot. Nem védjük a külső határokat, Schengen elbukott, a bizalom elveszett a polgárok körében, ez katasztrofális az állami szuverenitást tönkre teszik. Több mint egy millió illegális menekülte áramlik Közép-Európába méghozzá ellenőrzés és regisztráció nélkül. Hölgyeim és Uram, ez egy invázió, ez egy honfoglalás, ez azt jelenti, 70-80%-ban fiatal emberekről van szó, akik Németországba, Svédországba, Ausztriába mennek mindenek előtt az ígéret földjére. Nem csoda, így gyakorlatilag itt egy minimális juttatás is több, mint oda-haza egy értelmiség fizetése. Ez egy lavina, itt szép szavakkal nem jutunk előre, és világos tettekre van szükség. Kukán úr. Thank you. Kukan úr, köszönöm szépen elnök úr. A migrációs válság kezdete óta felszólítottam az EU vezetőit, hogy dolgozzanak egy megoldáson. Ezek az országok közvetlenül érintve vannak, a nyugat-balkáni országokról van szó a válság során. Annak érdekében, hogy a válságot meg tudjuk oldani, meg kell keresni azt a módszert, hogy hogyan tudunk velük szorosan együttműködni és meg kell előzni a további válság kialakulását ebben a régióban. Mindeddig kevésbé reagáltak erre, és meglehetősen késedelmesen lépnek. Vasárnapi csúcson végül is foglalkoztak a kérdéssel. Üdvözlöm, hogy lépéseket tegyünk, ne falakat építsünk, hanem konkrét intézkedéseket hozzunk. Együtt kell működni a határellenőrzésben, fel kell lépni az embercsempészettel szemben, az információ cserére is szükség van, és a szükséges humanitárius segítséget is meg kell adnunk. Együtt kell kezelnünk ezt a válságot, és így fel tudjuk készíteni ezeket az országokat arra, hogy a jövőben csatlakozzanak az EU-hoz. Benova asszony. pán Köszönöm, elnök úr. Nem túl kellemes ilyen óriási zajban itt a végén hozzászólni, de azért köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Az Európai Bizottság véleményét és javaslatait, megoldási javaslatait érdeklődve hallgattam. Nekem meggyőződésem, hogy egyes tagállamok hozzáállása igenis kritikát érdemel. Egy konkrét témát még megemlítenék, amely kapcsolódik a menekültválsághoz, ez pedig a radikalizmus, szélsőségesség, a fasizmus előretörése a tagállamokban a radikálisok, szélsőségesek tömeges demonstrációi, tüntetései igencsak aggasztóak. Éppen ezért most arra kérem a tagállamokat, hogy ne a Brüsszelbe forduljanak megoldásokért, hanem először otthon próbáljanak fellépni a szélsőségesség ellen. Köszönöm. Meine Damen und Herren, ich Hölgyeim és uraim, hálás lennék, ha elfoglalnák a helyeiket. Nos, hölgyeim és uraim, talán kevés kolléga, aki plenárison szeretné folytatni, vagy folytatja pillanatnyilag a magánbeszélgetését, inkább foglalja el a helyét. Ez nagyon udvarias lenne. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy az utolsó tíz hozzászólóra bárki is figyelt volna. Egy parlamenti vita lényege az, hogy a kollégák előadják a beszédeiket, a többi kolléga pedig rájuk figyel. Ez az elmúlt tíz hozzászóló esetében nem így volt. Ezt látom, és ezt nem tartom tisztességesnek. Megadom a szót Avramopoulos biztos úrnak. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr tisztelt eh, képviselők, eh, hölgyeim és eh, uraim! Juncker úr most egy határozott üzenetet küldött a bizottság tevékenységéről, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk ennek a válságnak. Elkötelezettek vagyunk. Ma észrevettem azt, hogy mennyire támogatják önök mindezt, majdnem mindenki, és szükségünk is van erre a támogatásra az Európai Parlament részéről. Amit eddig eh, elértünk, az csak azért volt lehetséges, mert önök támogattak ebben bennünket. Emellett szükség van arra, hogy a különböző államok az Európai Unión belül és azon kívül is segítsenek az intézkedések eh, végrehajtásában. A múlt vasárnapi kis csúcs, mini csúcs az eh, egy lépés azon az úton, a balkáni úton, ha úgy tetszik, eh, amely eh, amelyet egyébként a, a menekültek is használnak, ezzel megnyílt a párbeszéd. Eh, az ott megjelent államok a nemzeti narratívájukat adták elő, és be kell ismernem, hogy nincs még meg az európai együttműködés szelleme. Több együttműködésre, több szolidaritásra, több felelősségvállalásra van szükség. Tettekre van szükség, nem csak kötelezettségvállalásokra. Most a végrehajtás kulcsfontosságú. Ez egyébként az önök üzenete is, az én értelmezésem szerint, tehát végrehajtani a határőrizetet, a menekültek védelmét, az azzal kapcsolatos intézkedéseket végrehajtani, illetve e, jobban együttműködni az Európai Unión kívüli országokkal. Az Európai Bizottság szerepe is megváltozott, egyrészt van egy állandó monitorozás, e, ugyanakkor párbeszédre és támogatásra is szükség van, valamint stratégiai e, kitekintésű kezdeményezésekre is szükség van. Ezért is dolgozik most a bizottság azon, hogy válaszokat adjunk a határok kérdésére, Dublinra, legális bevándorlásra, kiirtásra, áttelepítésre, relokalizációra. Ezek mind itt vannak előttünk, ezeken dolgozunk most, eh, egész egyszerűen azért, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy kudarcot eh, valljunk, ne felejtsük el, hogy a migrációs eh, válságot a közvélemény előtt többféle módon értelmezik. Nekünk meg kell magyarázni a polgárok számára, hogy közös megközelítésre van szükség különböző szinteken. Tá demonstrálni kell a bizottság támogató szerepét eh, az EU tagállamok iránt és a harmadik országok iránt is. Én örömmel állok az együttműködés elé, európai országokkal, ázsiai, afrikai országokkal beleértve a tolonc politika területét is. A, éppen most jártam volna Pakisztánba, ezt el kellett halasztanom a földrengés miatt, és ott a visszafogadási politikáról szeretnék beszélni, illetve az ő kötelezettségvállalásukat megszerezni. Hölgyeim és uraim, a menekült válság katalizátor hatást vált ki, több Európa kell, ez a hitelességünk vizsgája is, valamint az intézmények képességének vizsgája is. Ezt teszi az Európai Bizottság is. A migrációs ügyet a napirend legelső pontjaként határozta. Kiáll a megszorult tagállamok mellett, és a szolidaritás testet öltheti így, valamint a közös felelősségvállalás is, és ezzel megerősítjük az Európai Unió egységét is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A tanácselnöke Donald Tusk kap szót. Köszönöm, elnök úr. Osztom azok aggodalmát ebben a házban, akik a válság alatt hozott döntésekre azt gondolják, hogy nem elég gyorsan születtek meg, és ezek végrehajtása sem elég gyors. A megszokott módszerek helyett sürgősségi eljárást kellene alkalmaznunk. Sajnos módon nem minden tagállam van tisztában ezzel. Meggyőződésem, hogyha ez megtörténik, és biztosítatom önöket arról, hogy a luxemburgi soros elnökség hajlandó támogatni bennünket abban, hogy megtaláljuk a megfelelő választ erre a válságra, de legyünk tényleg ferek a eddigi hozzájárulásunk az ENSZ, különböző ENSZ programokhoz túlmutat azon, mint amit eredetileg ígértünk, és tudjuk, hogy új pénzeket találni a mai helyzetben bizony nem egyszerű, nem könnyű. azt se felejtsük el, hogy ami az áthelyezést illeti, 8-szor annyi hely van rendelkezésre, mint amennyi menekült kíván élni ezzel a lehetőséggel. De ami igazán fontos, hogy közös megállapodásra kell jutni a tekintetben, hogy miért és hogyan kell őriznünk az Európai Unió külső határait. A válság kirobbanása óta azt hangsúlyozom, hogy valahogy meg kell tudni állítani, vagy le kell tudni lassítani ezt a migrációs hullámot, De sokan még mindig azt gondolják, hogy Európának képesnek lennie mindenkit befogadni, aki ide szeretne jönni. Hogyan bánunk a menekültekkel, hogy az hát rendőri erők egyes tagállamokban hogyan bánnak a menekültekkel, ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy az emberi jogok is sérülnek. Nos, annyit mondanék, hogy ezzel kapcsolatban csak, hogy amikor nem szereznek érvényt a törvény betűjének, akkor sérülnek az emberi jogok. Ezek az emberek olyan országokból menekülnek, ahol a jogállamiság nem érvényesül. Ez egyébként az, e- az egész kérdésre igaz hiszen itt a migránsválság kontextusában ez azt hiszem, hogy elmondható, hogy ez áll az egész helyzetre. Köszönöm szépen Tusk úr, hölgyeim és uraim, ezzel lezárom a vitát. Szavazással folytatjuk az első napi rendi pont. Ügyrendi kérdésben szeretném hozzászólni? Igen, ügyrendi kérdésben, elnök asszony. Elnök asszony, rendben van az, hogy Dunataszknak gratulálnunk tavaly lemondott lengyel miniszterelnöként, hogy a tanács elnökét dolgozzon tovább ötször annyi fizetésért? Az elnök elveszi a mikrofont hozzászólától. This is not... Dartmoor úr, ez nem ügyrendi kérdés. Um, we move on to the... Tehát folytatjuk a szavazást. A Szikerszki jelentésről szavazunk elsőként. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk.